Good morning, colleagues. Jó reggelt, kollégák! Szeretnék elnézést kérni a csúszásért, de most végre elkezdhetjük az ülést. Egytől a hatos napi ponttal, mely nem más, mint az ötödik Ekkon vizsgálati slot a delegált jogi aktusok végrehajtási intézkedések felülvizsgálatában fontos, hogy ezekben időben eszmecsere történjen a szakbizottság szintjén mindazokról az intézkedésekről, melyek az európai felügyeleti hatóságok vagy a bizottság készítenek elő, és a mi szakbizottságunk számára nagyon fontos, hogy ezek felügyeleti, a felügyeleti jog, jogkörünket hatékonyan ellássuk ezekkel kapcsolatban. Ma így aztán arra koncentrálunk, hogy hogyan folyik az előkészület, a marketing pénzügyi eszköz és szabályozás, illetve a központi értékpapír letét szabályozás. Kb. 90 percünk van ennek a két témának a megbeszélésére. Az első a MIFID 2-es lesz tehát, és ennek tárgyalásában az ESMA elnökét Stephen Major szeretném üdvözölni, valamint Magetezze Fabregas a bizottság részéről, illetve a csapatokat, az ESMA és a bizottság mögöttük álló csapatait, és társ elnökömet kérem most fel, hogy rövid bevezetővel éljem a legfontosabb vetületeit feltárandó e kérdéseknek, amelyekkel kapcsolatban most folyik a technikai sztenderdek és delegált jogi aktusok végrehajtásában a MIFID 2 keretében. Jó tudjuk, hogy hatalmas kitérdésű téma ez, átfogó vitára ma nem lesz alkalmunk. Ennek ellenére örülnénk, hogyha a leg, lehető legpontosabban megbeszélhetnénk önökkel a legrelevánsabb, frissebb, aktuális témákat. Társelnököm Üdvözlöm, ügyfélnök, parancsoljam. Uh, uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm Roberto a felbevezetést. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, örömmel fogadtam el a meghívásukat, hogy ez a munkáját a MIFID-del kapcsolatban bemutassam. Tudom, hogy lesz egy külön ülés ebben a témában, uh, és ezért str ról is foglalkozniuk kell. Nagyon átfogó téma, 10 percem van, hogy a MIFID MIFID-ről beszámoljak, így igyekszem tartani magam ehhez. Hadd szóljak először a MIFID 2-ös MIFID rendszeréről. Ez a legfontosabb, le kettes szintű szabályozása, mint az ESMA végrehajtott 2011-es létrehozása óta mint jól tudják-e vállalkozás része. Az, hogy meg tudjuk mindent annak érdekében, hogy a konzultáció lett szélesebb körül legyen, és legnyíltabb, és minden stakeholder meghallgatassék rendszeresen frissít értesítjük, tájékoztatjuk a parlamenteket e szintű intézkedések előrehadásáról. A hadd szóljak először. Három lényegi témáról, amelyeket komoly vita övez. A non-equity átláthatóság, a commodity derazítvák és a mikrostruktúrák. Először az átláthatóságról szeretnék tudni, mint jól tudják, a MIFID 2 új, nagyra törő keretet vezetett be, a non-equity eszközökre. Az ESMA számára feladat, hogy az adatokat elemezze és beszerezze likviditási átadtási küszöböket meghatározva a két oknál fogva. Ezek a piacok most nem átláthatóak, és a, ezért van fontos, ezért az adatok minőségi és mennyisége korlátozott, ezért hatalmas ö, intenzitású feladatot ró ránk. Az egyik elem a kötvények átláthatóságának kérdés, eh, mivel átláthatóság kapcsolódik a likviditás fogalmához, ami az európai kötvénypiacok érvényesen történt, 10%-nál kisebb ez az arány. Ez ma azt javasolta, hogy osztályozzák a likviditást a kötvény osztályok szerint a eh, kibocsátási méretek függvényében. Tehát a vásárlási és értékesítési oldalon is vannak olyan témák, amelyek külön figyelmet érdekelnek. Hagy szóljak most a komodati derivatívák kapcsájában. Új vizekre hajózunk azzal, hogy a, a pozíciós, a világon legkorlátozottabb pozíció rendszer vezetjük be, az ma jól tudja, milyen felelősséget visel, abban, hogy módszertan kell megállapítson, amely egyenlőséget ilyen főteremt, akkor az, hogy megfolytanánk a piacokat, különösen a likvid piacokat és az új szerződéseket, valami, és mégis egyensúlyt tartunk fel ugyanakkor. Nem csak az eszközök maguk lesznek új szabályozás tárgyai ezen a téren, hanem a commodity vállalatok egyes spekulatív tevékenységeket meg kell kurtítsák, vagy a MIFID kettőben kell felhatalmazást kapjanak. A MIFID egyesben szerzett jogköreiket úgy ünnek szűkítjük kivételeket határozunk meg, és korlátokat. Az ESMA ezzel kapcsolatban az feladat bír, hogy az a, a fair kereskedés értékeit kövesse, és meghatározza azokat a vállalatokat, amelyek tisztán pénzügyi kereskedés folytatnak, amely nem a hegyelési fedezetet szolgálja, ezeket meg kell határozni, és meg kell, konzultáció alapján kell meghatározni a küszöböket. Ha szóljak most a piacok infrastruktúrájáról. Ezen a területen a két sztárja a javaslatainknak, idézőjelben, a Texas Table és a Market Lead Obligations az elsőben megfelelő bizonyíték alapú elemzés kell szolgáljon a magas frekvenciájú kereskedés meghatározására. Három alapelvet határoztunk meg ebben a folyamatban. Az első az, hogy a verseny a kereskedési helyek között nem a tick day a mérete alapján kell meghatározása kerüljön, aztán adekvát arány kell a tick és a az adott részvény spreadje között, és a tik méret meghatározásában megfelelő módszertan kell alkalmaznunk. Meg vagyunk győződve ezen alapelvek helyességéről, és igyekszünk javítani, finomítani ezeket a jövőben. A market making kötelezettség tekintetében hangsúlyoznunk kell, hogy a rendszer finomításának feladatát kaptuk meg, ezek vállalatok, vállalati algoritmusok vizsgálatát is megkövetelik. Nagy változáshoz ez majd a piaci gyakorlatokban. Nagyon sok stakeholder jól tudja, hogy megfelelően kell alkalmazkodni ezekhez, az egyes szinthez képest. Szeretnénk ösztönözni a, a piacképzést, és nem kényszeríteni azt, a, és egy minimál, minimális jelentős jelenlét meghatározásra lesz szükség ehhez. A három téma után két eljárásbeli pontot szeretek említeni, amely releváns a piaci oldalon. Elmagyaráztam már önöknek, hogy az EU helyes módon a maximális harmonizációs elvet fogadta el egy egységes EU szabály mentén, melyet a tagállami hatóságok, felügyeleti hatóságok kell bevezessenek és ellenőrizzenek. Amikor azonban egy teljesen új rendszer kerül bevezetésre, akkor a szabályozó rendkívül éber kell legyen, hogy a nem szándékot hatásokat figyelemmel kísérje, különösen az új rendszer első hónapjában, éveiben, és kiigazítsa ezeket, ha kell ám sem a nemzeti hatóságok, sem az ESZ ma nem bír eszközökkel arra, hogy azonnali eh, lépéseket tegyen, hogyha ez szükséges. Ezért lesz lényegi fontosság, hogy az első évben, miután a MIFID 2 életbe lép, az ESMA és az EU intézetek szorosan párbeszédet folytassanak, és figyeljenek olyan mechanizmusok létrehozására, amelyek gyorsan és rugalmasan kiigazítják a rendszert. A másik eljárásbeli megjegyzésem az, hogy szeretném hangsúlyozni azt, milyen hatalmas erőfeszítést tesz a, a szabályozás utáni időszak mindenki számára, beleértve a felügyeleti hatóságokat, a piaci részvevőket és infrastruktúrákat, hogy bevezessük az új szabályt és működtessük ezt. A szabályozás csak 2016 után lép életbe, és a szemtes technikai rendszerek, eljárások, sablonok, adatbázisok, formátumok, jelentés, költöttség, és ekkor lépnek majd be. Bár komoly forrásokat szán mindenre a közszektor és a magánszféra is, mégis nagyon nagy kihívást tesz minden rendszer működtetése és bevezetése. Beszéljünk most a beruházók védelméről. A MIFID 2 keretet biztosít, amely a beruházó, befe, beruházó cégeket támogatja azáltal, hogy az irányítási és szervezési feltételeket meghatározza, szabályozza az egyes szereplők és az ügyfél kategóriák közötti kategóriát, és a nemzeti és EU felügyelők szerepét. Az ESMA, ESMA december 19-én eh, felvette a kapcsolatot a bizottsággal a célok megvalósítási érdekében, és eh, így próbálunk hozzájárulni a beruházási klíma biztosításához, biztonságosabb a tételéhez. Javítani kell tehát a beruházási kultúrát, figyelembe kell venni az ügyfelek legjobb érdekeit, és persze az érdekek összeütközését figyelembe kell venni. <clears throat> Az ESMA technikai segítsége az irányításra, a governance-re és a szervezési szempontokra is kiterjed. Mindezek az intézkedések, meg célja, hogy jobb termékeket hozzunk létre átfogóbb és érthetőbb információt biztosítsunk a beruházásról, és az összeférhetetlenség kérdését is jobban szabályozzuk. A best execution, a legjobb végrehajtás elvét akarjuk érvényesíteni, és természetesen az ügyfelek panaszát megfelelően akarjuk kezelni. A bizottságnak átadott utolsó technikai tanácsadás a szereplőkkel való konzultáción alapult, és megjelenik benne a pénzpiac szereplőinek, beruházóknak és a pénzpiaci cégeknek a véleménye is. A technikai normák tekintetében a MIFID 2 által ból eredeztetett mandátum keretében gondol, dolgozunk a guideline-okon, a cross-selling, valamint a menedzsment testületekre vonatkozó iránymutatásokon is. Ez pedig az utolsó észrevételemre vezet át, ez pedig a beruházó védelem. Különösen ki szeretném emelni, hogy bár a MIFID 2 nagyon fontos jogszabály, a beruházók védelmét szolgálva, de nem ez az egyetlen ilyen jogszabály. Annak érdekében, hogy a beruházókat védjük, függetlenül az általuk kínált terméktől, és hogy kiküszöböljük a szabályozói önként, éppen ezért fontos, hogy átlátható szabályokat csináljunk. A idevágó rendelet elfogadása nagyon fontos, tehát a PIF rendelet elfogadása nagyon fontos lépés volt ezen az úton, és köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy figyeltek rám. Örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm szépen az ESMA elnökének ezt a beszámolót. Üdvözlöm a bizottságot is, és megadom Maria Tereza Fabregasnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Májú elnök úr, az elnök elnöké, az ESMA elnökének előadása után a bizottság részéről azt szeretném elmondani, hogy a delegált jogi oktusok kidolgozásán dolgozunk az ESMA által nyújtott technikai segítségnyújtás keretében, melyet decemberben kaptunk meg. Vannak kulcs területek, amelyekre munkánkat koncentráljuk, és a tagállami szakértőkkel is együttműködünk, az ERO, a ESB, <clears throat> e tehát az Európai European Securities Committee szakértelmét is bevonjuk. Sok fontos definíciókat meghatározunk, például a szisztematikus internalizáció, a magas frekvenciájú kereskedelem, a commodity derivatív vagy az árólapú származtatott eszközök definícióját, Ezen felül a reasonable commercial basis, tehát az elfogadható kereskedelmi gyakorlat alapján benyújtott adatszolgáltatást körvonalazzuk, valamint a KKV-k növekedési piacát is figyelembe veszük végezetül. Persze nem kimerítő a lista, de az legfontosabb terület a MIFID területén az inducementek területe, és Merjó úr beszélt már e területről, e terület fontosságáról, és persze itt a minőség e, növelése is nagyon fontos szempont, és nagyon fontos, hogy e, teljesen világossá tegyük, e, hogy hogyan lehet a beruházási kutatásokat folytatni, hiszen a level 1-es keretben a cég vezetői és a management board tagjai számára a beruházást tiltott. Dolgozunk tehát ezen a területen. Nincsen még végleges elképzelésünk az egyes szabályozási területekről, és ezért is vagyunk itt, hogy az önök, önökre is figyeljünk, az önök észrevételére is figyeljünk. Nagyon fontos számunkra, hogy a delegált jogi aktusok az ESMA által <clears throat> megfogalmazott kereteket vegyék figyelembe, és persze a level 1 céljainak megfeleljenek, azon céloknak, amelyet a társjogalkotó a Markets and Financial Instruments irányelvben uh, megfogalmazott a technikai normák és a delegált jogi szabályok, tehát a megfelelő jogbiztonságot, és az átláthatóságot kell, hogy megteremtsék mind a szabályozók, mind a piaci szereplők számára annak érdekében, hogy ezen irányelvet végre tudják hajtani. A munkát természetesen mindig össze kell vedni azon szélesebb körű politikai célkitűzéssel, mely az új munkahelyek teremtésére és a gazdaság növekedési pályára állítására vonatkozik. Ennek érdekében a level 2-es intézkedéseket kell jobban kalibrálni a piacokat ellenállóbbá kell tenni, a beruházak bizalmát meg kell növelni, és a szabályok jobb kialakításával igenis hozzájárulhatunk ezen hosszú távú cél megvalósításához. Célunk tehát az volna, hogy a delegált jogi aktusokat a jövő éve elején publikáljuk a hivatalos közlönyben, így a piaci szereplők és a szabályozók számára keretet biztosítanánk, hogy a rendszerüket mihez igazítsák és felkészüljenek azon engedélyezési folyamatra, amelyek, amelyre szükség lehet, hiszen a MIFID 2 kibővítette a hatályt, az irányelv alkalmazásának hatáját. Annak érdekében, tehát, hogy elérjük ezt a céldátumot, a jövő év elejét keményen kell dolgoznunk a bizottság szolgálataiban. A, regu- a szabályozói technikai normák tekintetében az ESMA-ra is figyelni fogunk. Júliusban fog becsatornázni adatokat hozzánk, és az ESMA segítségével sikerül majd a de- delegált jogi aktusokat és a technikai normákat 2016 elején publikálunk a hivatalos közlönyben. Remélem tehát, hogy sikerül konstruktív párbeszéd folytat, párbeszédet folytatnunk itt ma a szakbizottságban, de persze a bilaterális tárgyalások elébe is nézünk. Köszönöm szépen. Akkor a képviselők kapnak szót. Először is az előadó Márkusz. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a tárgyaló csapatnak, az árnyék jelentéstevőknek, és azoknak, akiket az új ciklusban a régieket helyettesítették. Köszönöm, hogy rendszeres találkozó, rendszeres időszakokban találkozhatunk, hogy megakadályozzuk azt, amit minnyáján el akarunk kerülni, jelesül, hogy végezetül a parlamentet, hogy is mondjam, csak kiátszák. Vagy a parlament másként lássa a dolgokat, mint ahogy a társjogalkotó. Tehát köszönöm szépen. Három találkozót tartottunk, Ma is tartunk egyet. Nagyra értékelem, üdvözlöm ezt a találkozók rendszerét, hiszen nagyon komplex kérdésről van szó, és a mai rövid vitágban nem is tudunk kellőképpen elmélyedni ebben. Másrészt, Utalok arra is, hogy a jogalkotás során igyekeztünk persze magukat a folyosokat szűken tartani, azaz a technikai normák és a delegált jogi aktusok kidolgozásának lehetőségét beszűkíteni, hiszen én, mint jelentéstevő, és a tárgyalócsapat is egyetértett velem, úgy gondoltam, hogy amit a level 1 szinten nem tudunk megoldani, ez bizony a level 2 szintjén sem tudjuk megoldani. A level 2 szint, <clears throat> most a német jogrendből vezetem ezt le, feladata az, hogy igazgatási jogszabályokat bocsássunk ki, és ilyen módon a felügyelet tevékenységét, illetve maga, maguk a piaci szereplők tevékenységét szabályozza be. Ezek lettek volna az előzetes észrevételem, de van itt egy harmadik is, amelyet nem akarok visszatartani. Egy ilyen komplex dosszié esetében is az a, felt, az a cél, hogy az Európai Parlament ne mondjon le az őt illető jogosítványokról. Persze, a rugalmas igazodási mechanizmusok elvét, ugye az ESMA beszélt erről Major úr, e, tiszteletben tartjuk a rugalmasságot, de hát ne gondolják azt, hogy csak valamilyen általános iránymutatásokban vagyunk hajlandóak megegyezni, és utána pedig majd a végrehajtó hatóságok, a bizottság vagy az ESMA részletezi ezt. Hiszen lehet, hogy így egészen más eredményre jut majd a szabály, mint, amit, mint amit mi a jogalkotó el akart fogadni. Ezért kérem tehát, hogy a parlamenttel szorosan működjen együtt. Hallom egyébként, hogy a tanács is hasonlóan gondolkozik, tehát úgy gond, remélem, hogy a jog, két társ jogalkotó véleményére figyelni fognak. Persze, Ennyit általánosságban a részletekről későbbiekben. Persze fogyasztóvédelem kérdése egy nagyon fontos kérdés, és a provízió vagy a jutalék tanácsadás kérdéséről még valamit mondani szeretnék. Tudatosan nem egy általános szabályt fogadtunk el, hanem a tagállamokra bíztuk ennek a kérdésnek, tehát a jutalék tanácsadás kérdésének szabályozását. De látni kell, hogy az egyes nemzeti jogszabályok más-más irányba mutatnak, és talán célra vezető lett volna az egyes tagállamokban bevált, illetve elfogadott rendszert mégiscsak megszüntetni. Másrészt adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a szereplőkre, és ugyanakkor a szolgáltatás meghozatalának színvonalát növelni akarjuk. Ez az a politikai cél, amelyet úgy gondolom, hogy az eszmának és a bizottságnak figyelembe kell vennie. Hogyha megvizsgáljuk, hogy a minőség növekedésének kérdését on a case by case, tehát esetenkénti alapon szándékozzák meghatározni, akkor ez azt jelenti, hogy hihetetlenül elvadult a nagy <clears throat> bürokratikus terhet jelentene ez, ez. Tehát sokkal inkább a proportional to the level of the inducements received jogi formulát tartom helyesnek és követendőnek, azaz tehát, hogy arányosan hajtsuk végre ezeket a vizsgálatokat. Ami pedig az eszma javaslatát illeti, hogy mindezt iránymutatásokban és ajánlásokban fogalmazunk meg, és így kivonjuk a jogalkotó ellenőrzés alól, hát én mondhatom, hogy kedves eszma, <clears throat> hozhatnak belső szabályokat, de Kérem, vegyék figyelembe jogi keretet, például MIFID 2 Aztán az SMI Gross Markets, tehát a KKV növekedési piacok kérdése. A MIFID 2-vel biztonságosabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá akarjuk tenni a pénzpiacokat, de ugyanakkor a kis és középvállalatok pénzekhez való hozzáférését akarjuk biztosítani, ezért a SME Gross Market, vagy a KKV növekedési piac kategóriáját bevezettük, egyéb iránt a pénzpiac unió politikai céljának is megfelel ez. Nos, az a benyomásom, hogy az ESMA javaslatai enyhén fogalmazva nem szolgálják-e célok elérését. Kérdezem, hogy a bizottság hogyan látja ezt a kérdést, és hajlandó esetleg delegált jogi aktusban szabályozni ezt. A multilateral trading facility providerek feladata pedig szintén az, hogy <clears throat> illetve a jogalkotó feladata az, hogy minimális harmonizációt biztosítson ezen több szintű likviditást biztosító szereplők számára, és így a likviditási kereteket biztosítsa. Ugyanakkor úgy látom, hogy a jelenlegi tervezet alapján nem érjük el ezt a célt, és a jogalkotás nem volt sikeres. A részvény research vagy kutatás területén itt is hátrányosan kezeli a szabályozási tervezet a KKV-kat. Az ESMA arra tesz javaslatot, hogy a kis és középvállalatok erre vonatkozó kutatói munkáját hatékonyan számoljuk el, illetve más elszámolási rendszerre tesz javaslatot. Nos, itt egy-két gyakorlati kérdés merül fel. Például egy portfólió menedzser tényleg továbbadhatja a költségeket az ügyfél számára, vagy esetleg már előre meg lehet határozni, hogy mennyi részvénykutatásra vagy researchre lesz szükség ahhoz, hogy a megfelelő beruházási döntéseket meg lehessen hozni. Attól félek bizony, hogy az ESMA e kérdés szabályozása tekintetében túlment azon a politikai célon, amelyet a növekedési piacok tekintetében el akartunk érni, és így voltak éppen a KKV-k pénzpiacokhoz való hozzáférése megnehezül. Még egyszer mondom, nem a nagy koncernekre, hanem a kis és középvállalatokra vonatkozik ez, akiket helyzetbe akartunk hozni. Adatszolgáltatási kötelezettség. Az ESMA technikai iránymutatásában a költségek és a díjak tekintetében van egy iránymutatás, a PREPS meg a USIDS irányelv is tartalmaz ilyen szabályokat. Aggályom vagy kérdésem, amelyet a bizottsághoz intézek a következő, biztosítani tudjuk-e azt, hogy nem egymásnak ellentmondó adatszolgáltatási kötelezettségekkel dolgozunk a UCID-ban, meg a MIFID-ben, vagy a PREPS-ben. És nem lehetetlenítjük -e így el azt, hogy minden jogalkotói kötelezettségnek megfeleljenek a szerepek. Lássuk a következő témát, a Systematic Internalizer kérdését. Az ESMA azt a megbízást kapta tőlünk, hogy a technikai advice-ában, iránymutatásában határozza meg a kritériumokat, a küszöbértékek tekintetében kritériumunként csupán azt mondtuk, hogy a kereskedelem rendszeresen és szisztematikus módon történjen. Most, hogy ez mit jelent, ezt önöknek kell meghatározniuk, ezért tartjuk el önöket kvázi. De ugyanakkor a gyakori státusváltozást el kell kerülni, tehát a szereplők tekintetében folyamatosságra van szükség, és ehhez bizony a level playing fieldre, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvének érvényesítésére szükség van. Nem azért, hogy ma az AMT holnap meg az SI-ba kerüljön be valaki, hanem folyamatosságot biztosítsunk a szereplők tekintetében, és jelzem, a eszmának, hogy ezt, a, ezt idáig nem sikerült leszabályoznunk, leszabályozniuk ezt a kérdést. Ugyanez vonatkozik a magas frekvenciájú kereskedelemre, amely nagyon aggaszt bennünket. Kis büszkeséggel elmondhatom, hogy a level egy szinten a high frequency kereskedelem tekintetében az IFTC adta az iránymutatást, tehát az USA-ban az IFTC jogszabály segítségül szolgálhatott az európai pénzpiacok számára is. Ez egy előzetes megjegyzés, hogy bizony nem kell elhallgatnunk, hogyha az amerikaiak tanulnak tőlünk valamit, hiszen az IFTC-ben e az amerikaiak tanultak tőlünk. Egyszerűen szóval az ESMA-tól azt várjuk el, hogy definiálja, hogy ki a magas frekvenciájú kereskedő. Kire vonatkozik tehát az ide vonatkozó szabály, kire nem a Final Technical Advice-ben, tehát a végső technikai ajánlásban az ESMA nem egy, hanem három ajánlásra tett javaslatot, az intraday message rétre re épül ez. Az abszolút küszöbértékek helyett, tehát a relatív küszöbértékekre építi fel ezt a rendszert, és őszinte megmondom, a relatív küszöbértékeket igen problematikusnak tartom, hiszen az a kérdés, hogy valaki magas frekvenciájú kereskedője vagy sem, nem csak tőle függ, hanem a vertikumban alatt és fölött állóktól is függ, illetve a küszöbértéktől. Tehát néha valaki esetleg megfelel a magas frekvenciájú kereskedőnek, néha nem. Tehát a kérdésem, melyet a bizottsághoz intézek, az, hogy az ESMA által javasolt három opció közül melyiket akarja a jogszabálytervezet kidolgozásában figyelembe venni. Utolsó észrevétel a energia ágazatban a nyersanyagokhoz, árukhoz kötött származtatott eszközök kérdés, derivátumok kérdésé. Nos, mi jogalkotóként hosszú viták után tudatosan döntöttünk úgy, hogy a melléktevékenységet kivételezzük. Ám a level 2 szinten most tisztázni kell, hogy mikor érvényesül a mellékes tevékenység kivétel, ehhez pedig az eszmának küszöbértékeket kell meghatároznia. Jelenleg arról olvasunk, hogy alkalmazott tőke 5%-a, vagy a piaci részesedés 0,5%-a. Ezt túl alacsonynak tartom, hiszen ez azt jelenti, hogy az mellék tevékenység kivételt soha nem tudnánk alkalmazni. Ide tartozik még az is, hogy az ESMA, Major úr utalt is erre, nem adott a piac nagyságára vonatkozó megbízható számokat, sőt nem is tud adni ilyen adatokat. A bizottság ígérte ezt a jogalkotási eljárás folyamán. Az EMIR létrehozásával reményeink szerint eh, lépésről lépésre megbízható számokat kapunk. Ez egy iteratív folyamat lesz nem egyik napról a másikra kapjuk meg ezeket az adatokat, tehát a PSZ részesedés feltételeit nem tudjuk tisztán tisztálni, és egy sor tranzakció, likviditás menedzsment, a hedging, a csoporton belüli tranzakciókra nem lehet tehát kiterjeszteni ezt a javaslatot. Ugyanakkor ez még nem érva mellett, hogy a küszöbértékeket ilyen alacsonyan határozzuk meg. Még egyszer mondom, az ellentmond a jogalkotó, tehát a parlament és a tanács szándékának, úgy gondolom, hogy persze a kivételek tekintetében nincsen szükség MIFID engedélyezésre, de meg kell határozni, hogy ki tartozik a kivételezettek körébe. Elnézést, hogy én hosszan mondtam, de ennyi mondandó volt. Köszönöm. Thank you, Markus. Köszönöm, Markus. Hát egy kicsit sokáig beszéltél, de tényleg sok mindent kellett elmondani, és szükség volt ennyi időre ehhez. Úgyhogy megbocsátunk. Most Annelies Tolci a szó az eszendétől. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a ma előtti eszmecsere is azt mutatta, hogy nagyon nehéz egy ilyen összetett kérdést értelmezni, és mennyire fontos ez. Nagyon sokan, akik itt vannak, tudják, hogy a MIFID miért született, de csak ismételném azt, hogy milyen céljai vannak. Először is, hogy a piacok és a pénzpiacok egész Európában átláthatóbbak legyenek, mind a használók, mind a szabályozók számára hogy jobban védjük a fogyasztókat, hogy megnyissuk ezeket a piacokat a nagyobb versenynek, hogy innovatívabb, és nagyobb stabilitás jellemezze őket, a tőke kötvényeket és egyebeket, egyéb termékeket, és mindezt tegyük ezt úgy, hogy további terhet ne rójunk azokra, akik itt jelen vannak ezeken a piacokon, és hogy megfelelően működjön mindez az európai gazdaságban. Azt hiszem, hogy nem csoda, hogy a MIFID és a MIFIR végrehajtása talán az egyik legfontosabb projekt. Hallottuk ma délelőtt is, hogy ez az egyik legnagyobb projekt, ami mostanában született. Ami engem illet, szeretnék köszönetet mondani ezért az óriási munkáért ebben a rendkívül összetett témában, és ami a bizottságot illeti, azt neki is, és meg kell mondanom, hogy a tolmácsok is fantasztikus munkát végeznek ma délelőtt ebben a rendkívül komplikált témában. És végül Markusnak is, és a jelentés készítőnek is köszönet, hiszen óriási erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az árnyékjelentés készítők rendszeresen találkozzanak, ez így is volt, és hogyha bármi gondunk van, már a folyamat elején jelezhessük. Ez így is volt. Már eddig is kiderült, hogy nagyon sok mindenre koncentrálhatnánk, úgyhogy megpróbálok ebből két legfontosabb elvet kiemelni talán a jogalkotást illetően, illetve még kettőt, tehát négy összesen. Az első az átláthatóságra vonatkozik, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amilyen MIFID kettőt illeti. A pénzügyi válság egyértelműen rámutatott arra, hogy mi történhet akkor, hogyha sem a jogalkotók, a jogszabályozók, sem a résztvevők nem tudják, hogy mivel folyik és hol a kereskedés. Úgyhogy óriási a kockázat a rendszeren belül, de nem tudjuk, hogy hol. De nyilván vannak kivételek, hogyha például a likviditással kapcsolatban kockázat merül fel, hogyha valaki nagy jelentős pozícióra tesz szert, és más mozgásokat is érzékelünk. Úgyhogy kellenek az átláthatóság elvének kivételei. Ami a második szintű munkát illeti, kérem a bizottságot és az érintett kollégákat, hogy több legyen az átláthatóság, ne kevesebb ezen a téren. Úgyhogy már említettük azt, hogy egy gyakorlatba való átültetés mennyire fontos. Először is, ami a, a, a rendszer internalizálók definícióját illetően is fontos ez a munka, és nem szabad, hogy a fogalom meghatározás fekete foltot hozzon létre kereskedelemre. Azt hiszem, hogy a rendszert is nagyon egyértelműen kell meghatározni, a saját tőkével való kereskedés kockázatait is. Ezt részletesen meg kell beszélnünk majd. Aztán, ami a magas frekvenciájú kereskedelmet illeti, többször is volt erről szó. Azt hiszem, hogy itt felmerül annak a nehézsége, hogy a relatív vagy abszolút definíciók között kell választani. Talán kettőre is szükség lenne, nem csak egyre. Itt rugalmasan kell eljárnunk. Aztán beszéltünk az áruk piacáról és a származtatott termékekről. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy itt köszöbértékeket határozunk meg, hiszen az ESMA számára nagyok a kihívások. Az új pozíciók, korlátok és a jelentés készítés rendszerének valamilyen tartalommal kell rendelkeznie. Az európai megközelítés nyilván szigorúbb, mint az amerikai, bár vannak benne vitatandó területek. Azt hiszem, hogy az árópiacon vannak és lehetnek olyan helyek, ahol az emberek spekulálhatnak, itt a sötétben tapogatózva, főleg az élelmiszere gondolok itt az európai állampolgárok vonatkozásában és hát aztán megint felmerül a kérdés, hogy itt mit is jelent a delivery. A második elv, amire koncentrálnunk kell, természetesen a beruházók és a fogyasztók védelme. Sajnálatos módon nyilván képviselőként tudunk arról, hogy az ilyen rendkívül komplex pénzügyi termékek esetében nem föltétlenül tudják a beruházók, hogy milyen kockázatot vállalnak fel és azt hiszem, hogy az ESZMA elnöke is támogat ebben, hogy a termékek a lehető legjobb érdekeket szolgálják a beruházók és a fogyasztók szempontjából. Támogatom mindazt zömében, amit az ESZMA tett a beruházóvédelem terén, de nyilvánvaló van még szükség bizonyos végleges finomításra, de remélhetőleg a, a bizottságtól majd megkapjuk a szükséges támogatást. Aztán nem szeretném, hogyha az ESMA tanácsát kicsit felviveznék, mert a beruházás védelem terén ennek kell megmaradnia. Aztán, ami a minőségjavítást illeti, remélem a bizottság talán kicsit még szigorúbbá teszi az ESMA javaslatait. Egyetértek Márkusszal, egyértelmű, világos helyzetre van szükség, de lehet, hogy nem föltétlenül ugyanígy látjuk, hogy mi is az a a, mit is jelent ez a fogalom, mi ketten, de erre az egyértelmű helyzetre, viszonyosságra szükség van. Ami a kutatást illeti, úgy hiszem, hogy az ESMA kompromisszumra való törekvése egyértelmű volt, széles körűen bevonták az érintetteket, ebbe nagyon nehéz ezt a kompromisszumot elérni, de azt gondolom, hogy értelmes volt a megközelítésük, és aggasztana, hogyha ez kicsit fellazulna, mint megközelítés. A harmadik és utolsó elv természetesen az, hogy biztosítsuk azt, hogy a MIFID 1-2 célját eléri, és nagyobb lesz a verseny a piacokon, Eh, erre már történt persze utalás, nyilván ez alapvetően fontos eh, a eh, tőkepiaci egység szempontjából, hogy a kisebb, nagyobb vállalkozások ezekhez a tőkepiacokhoz forduljanak hitelért. Persze fontos ennek ösztönzése, mármint a verseny ösztönzése, és ennek fontos része, hogy megengedhető áron lehessen hozzáférni a különböző adatokhoz a piacon, és ezt a MIFID gyakorlatilag tartalmazza is. Ha ezt elérjük, akkor nyilván ennek értelmes kereskedelmi alapon kell történnie. Üdvözlöm a megközelítést, hogy ez az átláthatóság, nem pedig az ár ellenőrzés keretén belül történjen. Nem tudom, hogy tovább léphetnénk-e. És a költségek szempontjából is vérlegeljük az átláthatóságot. Végül pedig azt hiszem emlékeznünk kell arra is, hogy pénzügyi stabilitást kell biztosítanunk, és az ESMA és a bizottság is erre kon- koncentrált, ez nagyon jó dolog. A MIFID 2 a pénzügyi válságot követően született meg, és aggaszt egy-két eszmecsere a MIFID körül, más területeken. Vannak, akik azt mondják, hogy jó, most már ne gondolkodjunk a stabilitásról, és helyette a növekedése koncentráljunk. De egyetértek azzal, amit a bizottság erről a témáról mondott. A MIFIDnek nek inkább támogatnia kell azokat a feltételeket, mint gátolnia, amelyek a fenntartható növekedést biztosítják, főleg az átláthatóság a verseny biztosítására vonatkozó intézkedések vonatkozásában. Végül azt kérném a bizottságtól, hogy a második szintű változtatásokat ne föltétlenül eszközöljék. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Köszönöm. Annelies következő. Kate Swinburne. Köszönöm, elnök úr. Tekintett arra, hogy szorít az idő, és van még, még egy jelentés, meg kell vitassunk. 10.30 előtt rövidre fogom. Nagyra értékelem az ügymenetet és a jelentéstevők szervezését. Hogy több ülést már megszerveztek az ezmával, és a bizottsággal, is, még a jövőben is lesznek ilyenek. Fontos, hogy ezek részleteit helyre tegyük, és mi társjogalkotók tudjuk, miről beszélünk és írunk, amikor jogot alkotunk. Nem könnyű sokszor átlátni tudni lük, hogy mi a jogalkotói szándék. Ezért hozzászólásmat konkrét csak a nem equity kereskedési és átláthatósági szabályokra koncentrálok. Azért is teszek így, mert a három moduló trilógusban Rengeteg időt töltünk azzal, hogy megkülönböztessük az egyes fix jövedelmi eszközöket, illetve azok átláthatósági követelményeit azoktól az eszközöktől, amelyek nem illeszkednek ebbe a körbe. Nagyon sok vita folyt arról, hogyan lehet differenciálni a, a, a kereskedő retail méretétől, vagy hagyjuk ezeket a ö, szakértőkre, az adatossági követelmények kalibrálását illetően a megfelelő adatokkal együtt, semmint, hogy a politikusok e, tenyereljenek bele ebbe a dologba. Tehát nem a, a kötvények százalékához kötnénk ezt, hanem az adatelemzéshez és a szakértők által vezet kalibráláshoz. Ezért kicsit aggaszt két aspektusa a kettes szintű szabályozásnak, a, a átláthatósági szabályok kalibrálásában a non-equity ágban. Egyrészt úgy gondolom, nem látjuk azt, hogy milyen hatása van a végfelhasználókra a nem megfelelő kalibráció, milyen potenciális hatásokkal lehet, és amikor a likvid piac meghatározását definiáljuk, és hogyha a konzultációs anyagban és a tervezetben látom, kicsit aggaszt az, hogy amit mi egyes szintnek definiálunk, meghatározva itt nem likvid piacot, a post-trade adatok publikálását elhasztva e két elvet akkor, akkor alkalmaznánk, ha nem volna likvid a piac. Tehát, hogyha külön módszertant alkalmazunk, kimondva azt, hogy bizonyos százaléka a piacnak likvid kell legyen, ahelyett, hogy az adatelemzésre támaszkodnánk, sok esetben ellentmond azzal a pozícióval szerintem, amit most vallunk, azt, hogy a tőkepiacok használatára szeretnénk bátorítani a, a, a vállalatokat és a, és a fix income piacokat szeretnénk erősíteni, és ez egy szinten, ha túlzottan szigorú előírásaink vannak, előírjuk a dolgokat, akkor, megszab, akkor piac ellen léphetünk fel. Úgyhogy a kalibráció eddigi módszertanát, illetően a Majorasz úr nyitó megjegyzésére reflektálva, a kalibrálás eddigi módszertana az adatforrást illetően eléggé kérdéses. Tehát folyamatosan vásárlóképes piacot szeretnék fenntartani, és sok esetben a kalibráció az egyes, egy, egy napi egy műveletes meghatározás ha nem megfelelő vagy ellenmondásos mindezek fényében. Azok a küszöbök, amelyek az, a problematikus adat szettel kapcsolatosak, és a három hónapos időszak tekintetében. Jól tudjuk, hogy a három hónap mennyire problematikus határidő volt, sokszor kettős jelentés történt, nem árformáló eh, lépésekről is beszámoltak, bizonyos eszközök osztályozása sem volt megfelelő. Szerintem a három hónapos időszak a lehető legrosszabb megoldás az adatszett meghatározásában. Jó tudjuk, a single nem CDS piacok esetében a likviditás fluktuál attól függően, hogy mennyire stresszes vagy mennyire nyugodt időszak van a piacon. Ennek megfelelően egy sokkal kifinomultabb kalibrációra lesz szükség. Az a kérdésem tehát, hogy ugye a fix jövedelmi piacokon, különösen a kötvénypiacokon az láthatósági szabályaink evolúciósak és nem revolúciósak legyenek, és a kereskedés utáni átláthatóság tekintetében nem várjuk, hogy olyan százalék jön ki, amely a pre és a post trade átláthatóságot biztosítja, hiszen a világon sehol sem sikerült ennek még a közelébe sem kerülni. Úgy kell kalibrálnunk ezt a rendszert tehát, hogy a nem gyakori kereskedés, ez a napi egy-két napi deal, az ne tekintsük likvidnek, és a likvid piac definíciója úgy történjen, hogy ez kiszolgálja a vásárlók kész és likvid vásárlók követelményét. A jelenlegi javaslat a kibocsátási méretekre alapul, így a jelenlegi kalibráció a kötvényesek 10%-át ragadja meg. Amiket hát nem érdekel, hogyha az összes kötvény csak 10%-át fedi le, mert hogy illikvidek nem, mi nem határoztunk meg százalékos küszöböt önöknek, és nem is várunk ilyet önöktől. Úgyhogy fontos az adat elemzésre támaszkodni, és nem ö, six küszöbökre. Ha van egy jobb adatszetünk rövid távon, akkor ez biztosít, azokat kérünk arra, hogy újra kalibrálnak, ha kell, és ha talál, úgy látják, hogy a meghatározott átláthatósági szintek még az a végül önök által likvidnek ítélt esetekben is, hogyha a beruházásokat sérti, akkor legyen olyan mechanizmus, amely révén vissza lehet vonni ezt a követelményet a pre és post trading tekintében. Legyünk figyelemmel ezekre az anomáliákra, biztosítva az, hogy a kalibráció módszertanát újra vizsgálják, és az a felhasznált adatbázis, adatszet körét, adatkört is újra vizsgálják a követelményként, és ne ragaszkodjunk a három hónapos időszakhoz. Thank you, Kay. I don't see call. Köszönöm. Korát. Nem látom, Fábio Domázinak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én a kettes szinten vagyok, és úgy gondoltam, hogy talán Mexikó város ö, telefonkönyvét megtanulni ö, talán érdekesebb lenne. Talán két vagy három dolgot szeretnék ö, megemlíteni. Először is az áru alapú származtatott termékek kérdését. Ami a módszert illeti, a nemzeti hatóságoknak kell a pozíció határokat megállapítani. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az egyes kereskedők a szolgáltatás, a szolgáltatandó termékek 25%-át tárolhatják maguknál, és rendelhetnek is, de úgy gondoljuk, hogy ez túl magas, ez a 40 százalék, rugalmasabbnak kell lennie, és ezt alacsonyabbá kell, alacsonyabbra kell megállapítani, ahogy a szállítási határidő közeledik. Aztán, ami a pozícióról való jelentést illeti, küszöbérték lesz, attól függően, hogy hányan vesznek részt ebben, ami alatt nincs szükség a jelentésre. Úgy érezzük, hogy amennyire lehet alacsonynak kell ezt megállapítani, hogy az információ a lehető legtöbb piacon rendelkezésre álljon, mert úgy gondoljuk, hogy a piac átláthatósága jó dolog. És semminek nem lesz negatív mellékhatása. Ami pedig a következő küszöbértéket illeti, a 20-hoz képest is nagyon magas, tehát a 30, különösen azért, mert az európai piacok jobban fragmentáltak, mint az amerikaiak, és úgy érezzük, hogy inkább 10 körül kéne, hogy legyen ez az érték. A pozíciós határokat is felül kellene vizsgálni a jövőben. A harmadik dolog, amit kiemelnék, a következő. A beruházó a befektetők, fogyasztók védelme, erről már hallottunk. Kicsit más az én véleményem, mert úgy érzem, hogy a legtöbb KKV számára a tőkepiac nem olyan nagy forrás lehetőség. De ha a harmadik fél kutatását elfogadják a beruházók és a befektetők, <clears throat> amikor ezért közvetlenül fizetnek, vagy pedig egy másik számláról, szerintem ezt nem a végfelhasználóra kellene terhelni. Végül is ez egy árképzési folyamat része Úgyhogy ha ilyen kutatást kell végezni, annak átláthatónak kell lenni a végfelhasználó számára. És szerintem ez a kérdéses szolgáltatás nem drágítja annyira. Egyébként érdekellentét jönne létre, és ez egy rejtett támogatás lenne, ami torzítaná talán a fiaci folyamatot. Végül pedig a magas feszültségi kereskedők, itt ugye árverésekről is van szó. A második opció hogy másodpercenként négy ö, üzenettel kell megbírkoznia, a harmadik pedig Ha módosított vagy tűrölt megrendelések küszöbértéke alá kerülünk, akkor az kettes, hármas opciót támogatnánk az újrakalibrálás vonatkozásában. hogy ezek a definíciók megfelelően lefedjék ezeket a kereskedőket. Köszönöm. Well, uh, first of all, uh, the... Sven Giegold, köszönöm szépen. Nos, a vita azt mutatja, és ki ráutalt, rámutatott erre, hogy mindaz, amit a MIFID MIFI-rel csinálunk, olyan komplex, hogyha elolvassuk a konzultációs dokumentumot, és az erre adott inputot, akkor hogyha bárki azt merné mondani, hogy érti, hogy milyen következményekkel jár mindaz, amit teszünk, durván, túl, durván túloz. Ez itt a komoly probléma, amelyel szembenézünk, amikor a pénzpiacokra vonatkozó jogszabályokról tárgyalunk, hiszen egy irányelv ezer részkérdés szabályoz le, roppant komplex szinten. Azt hiszem, hogy őszintének kell lennünk, hogy ezt bevalljuk. Ezzel nem a saját hitelességünket kérdőjelezzük meg, egyszerűen a világ vált ilyen komplexi összetetté, és ettől nekünk sem egyszerűbb a helyzetünk, de itt a demokrácia határa, határaiba ütközünk. De ezt tapasztalom meg, amikor ezen a dosszién dolgozunk, nem csak azért, mert vannak új képviselőtársak, akik most kell, hogy beledolgozzák magukat a témába, hanem egyszerűen azért, mert annyira komplex maga a mi rendelet, illetve a follow-up, az ezt követő végrehajtó jogszabályok tárgyalása. Most pedig két kérdést szeretnék kiemelni, az egyik, a commodity derivatív és a commodity trading, tehát az árukhoz kapcsolt származtatott eszköz, illetve az árólapú kereskedés kérdése. Nos, az Európai Parlament hitele forog kockán, hogyha a Level 2 munka eredménye oda vezet, hogy kvázi level 2 szinten, tehát végrehajtási jogszabályok szintjén akarják bezárni a kiskapukat és leszabályozni ezt a területet. Ezt egyébként a szakértői találkozón, amelyre mindjárt sor kerül, el fogom mondani. Úgy gondolom, hogy világ, <clears throat> biztosítanunk kell, hogy ez a rezsim működjön, mert ezt várják tőlünk el az állampolgárok. A második felvetésem a fogyasztóvédelemre vonatkozik. Itt is egy sor terület van, amely kérdéses. Kezdem az általános észrevételekkel. Először is a szereplőkkel, a stakeholderekkel való konzultáció eredményére kell figyelemben lenni. Az eredeti ESMA advice, tehát az ESMA eredeti szakvéleményem szándékai szerint világos volt a fogyasztóvédelem mandátuma tekintetében. Azonban ezután felsikoltottak az egyes lobbik, és így a fogyasztóvédelem szempontjából felvizezték, felpuhították az ESMA eredeti ajánlását. Tehát, hogyha megnézzük, hogy kinek van arra forrása, hogy a level túl jogszabályokat nyomon kövesse, akkor bizony tudjuk, hogy a jogszabály a nagy szereplők irányába, a szell oldal irányába billen, billen ki, és nem a fogyasztók irányába. A fogyasztók egyszerűen kiszolgáltatottabbak a kereskedőkkel össze, összevetve. Két szempontot szeretnék itt kiemelni. Egyrészt a quality enhancement, a minőség növelésének kérdése, másodszorban, hogy világosá kell tenni, hogy a tanácsadás független alapon történik-e vagy sem. Hát ez problematikus, hiszem minden esetben világossá kell tenni, hogy az, aki a befektetési tanácsot adja, valóban függetlene már pedig az ESMA által tett javaslat nem felel meg a level 1 szabályozás szabályainak, és éppen ezért javaslom, hogy a bizottság az eredeti szándékhoz térjen vissza, az eredeti állásponthoz térjen vissza. Ami a quality enhancement, tehát a minőség növelésének kérdését illeti, itt Markus értek el egyet, hiszen meg kell akadályozni, hogy növeljük a bürokratikus terheket, de persze, hogyha magasabb inducementet akarunk elérni, akkor érhetjük el a magasabb <clears throat> minőséget is, de itt az arányosság kell, hogy vezessen bennünket. Máskülönben az level 1 szintű szöveg értelmetlen, hiszen a level 1 szöveg, tehát a norma szöveg azt mondja, hogy az inducementnek és a minőség növekedésnek a kéz a kézben kell járnia. A részleteket megvizsgálhatjuk, de még egyszer mondom, az eszmának az az alapelképzelése hogy arányosságot kell itt biztosítani, támogatandó. Mondom, a részlet kérdésekről majd a szakértői találkozón fogok beszélni, de még egyszer abéli reményemnek adok hangot, hogy a bizottság is és az ESMA is a saját maga szerepében szigorúan követi a hatályos jogszabály, tehát a level van szándékát. Annalise Doddsot hallgattam, és egyetértek vele, hogy rossz irányt vesz a, a vita, mi szerint, hogy kiátszható volna a stabilitás és a növekedés és munkahelyteremtés egymással szemben. Ez egy téves vita. Ne felejtsük, hogy az egész pénzügyi válság azért jött létre, mert a prudenciális szabályokat a pénzügyi stimulusok, ösztönzők helyett használták a pénzügyi stabilitást, tehát nem lehet veszélyeztetni, és a jól működő piacokat nem lehet veszélyeztetni put csupán azért, mert bárki arra hivatkozna, hogy ez veszélyezteti a növekedést. <clears throat> Rengeteg közpénzt veszítettünk el, amiatt, mert ebbe a csapdába estünk. Tehát, hogyha pénzügyi ösztönzőket akarunk és növekedést akarunk, akkor persze működő tőkepiacra van szükség. De ez nem a pénzügyi szabályozók feladata. Itt a közpolitika különböző szerepeit keverjük egymással össze. Köszönöm Sven Gigold. Valóban szorít az idő, sőt ki is kezdünk ki is futni az időből, éppen ezért javaslom, hogy az ESMA és a bizottság nagyon röviden válaszoljon hiszem, hogy még visszatérhetünk ezekre a kérdésekre más formátumban, de szakértői kérdés szinten. A parlament minden esetre nagyra értékel az önök munkáját, tehát kérem, hogy tényleg fogják rövidre magukat, hogy a CSDR-ről is beszélhessünk. Nem lesz ez könnyű, hiszen roppant komplex kérdéssel van dolgom. egy sor kérdésre szólni fogok, és igyekszem kiegyensúlyozottan válaszolni. Egy-két általános észrevétel. Az eszmában mi természetesen a hatályos jogszabály, tehát a level egy szöveg alapján dolgozunk, ez nem lehet vita kérdése. A mi szervezetünk mantrája a level egyes szövege és ebből vezetjük le azt, hogy a technical advice-okat és technical standereket, tehát a különböző szak iránymutatásokat és normákat hogyan fogalmazzuk meg. Persze úgy, hogy a rugalmasságot és az agilitásunkat megőrizzük, és jelzem, hogy egy-két most meghozott döntést a, más, a világ más pénzpiacain rövid távú döntésként hozzák meg például. <clears throat> A tick size szok növekedésére gyors változására gyors választ kell adni, és ezt elfogadtuk, hogy ezt technikai sztenderdekkel kell szabályozni, de hát ez nálunk kérem szépen legalább 9 hónapba telik egy ilyen technikai sztenderd elfogadáson. Ami a guideline-okat, az iránymutatásokat illeti, a legtöbb guideline a level 1-es szövegből ered ki, tehát valóban figyelembe veszük a társjogalkotó a társjogalkotók iránymutatásait, mondjuk a komplex termékek tekintetében hozott guideline-unk, vagy a munkatársak szakértelmére és képzettségére szóló iránymutatásunk is level 1 szövegből ered. Nem tagadom ugyanakkor, hogy bizonyos, esetek, bizonyos esetekben arra is szükség van, hogy az iránymutatásokat élettel töltsük el. Ahogy Markus Ferber említette, a MIFID 2-ben a high frequency, magas frekvenciás kereskedelemről szóló szöveg is guideline-okon alapszik. Azt hiszem, hogy azért tudtunk a magas frekvenciás kereskedés problémáira gyorsan válaszolni, mert rendelkezésünkre állt a guideline, az iránymutatás, az ESMO iránymutatása. Most pedig a részletező kérdésekre szeretnék rátérni, hogyha megengedi elnök úr. Egyrészt az inducementek kérdése. Úgy gondolom, hogy világos kapcsolat van az inducementek átvétele, megkapása és a minőség növekedése között. A korábbi a tavaly májusi anyagunkat módosítottuk, konzultációs anyagunkat módosítottuk, éppen az inducementek vagy ösztönzők tekintetében. Úgy gondoljuk azonban, hogy a független, nem független pénzügyi tanácsadás kérdését a level egy szöveg teljesen megnyugtatón szabályozza. Ez nem a mi feladatunk tehát. Ami pedig a kiskereskedelmi beruházói, befektetői közösséget illeti, ezek a szereplők is javasolták, hogy módosítsuk ezt a szabályt. Mondom, azért módosítottuk ezt az iránymutatásunkat, mert az ipar ág szereplői e, egyértelműen jelezték ebből igényünket. Mindjárt megadom kollégámnak is a szót, hogy a konkrét intézkedésekről szóljon, még csak annyit szeretnék mondani. Számunkra teljesen világos volt, hogy a level egy szöveg egyértelműen mondja, hogy az ingyen biztosított a brokertől a portfólió menedzser számára adott researchot, inducementnek, ösztönzőnek kell tekintetni, már pedig az inducement az level egy döntés alapján nem engedélyezett. Ezért kézenfekvőleg egy olyan modellt kellett elfogadnunk, ahol a két kérdést külön kezeltük. Azaz tehát a piac, a végrehajtási piacot és a research piacot megkülönböztetjük egymástól, világosan külön választjuk, és így az átfedések elkerülhetőek. Ami pedig a KKV-k research illeti, látjuk, hogy a KKV-kat szolgáló tőkepiaci research még nem kellően megnyugtató szinten áll rendelkezésre. Hogyha research coverage-ét nézzük meg, akkor ez nem megnyugtató. Átláthatóbbá kell tenni a piacot, és világossá kell tenni, hogy a broker által végrehajtott research, illetve a portfólió manager által hozott döntések milyen kapcsolatban vannak, és, és így jobban működhet majd a piac. rengeteg érv hangzott itt el, nem hálás ezek közül kicsipegetni egy-kettőt. Például a practical arrangementek tekintetében kérem, hogy Rodrigo válaszoljon, illetve a systematic internalizer, a rendszerszerű internalizálás, internalizáló kérdéséről is válaszoljon. Természetesen széles körben konzultálunk a piac szereplőivel, az iparág szereplőivel, másrészt a level 1 eh, szándékot, tehát a hatályos jogszabályban lévő szándékot tiszteletben kell tartanunk. A 10% egyéb iránt nem egy küszöb, hanem csupán azt jelzi, hogy a jelenlegi tervezet, az ESMA tervezete milyen irányba mutat a kielégítő és elégséges kalibráció kapcsán felmerülő kérdéseket nyomon követjük, az főleg a decemberi javaslatunkra vonatkozik, és most azt vizsgáljuk, hogyan tudjuk pontosan igazítani, finom hangolni ezt a javaslatot az igényeknek megfelelően. Mindez, és ez azt is jelenti, és ez lesz az áró észrevételem, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy a piac működését javítanunk kell. És a mi feladatunk, mint technikai szakértők feladata éppen abban rejlik, hogy úgy biztosítsuk az átláthatóságot a piacon, hogy ne veszélyeztessük a piac működését. Tehát még egyszer mondom, a megfelelő finom hangolás és a kalibráció az a feladat, amelyel biztosíthatjuk a kötvények piacára és az átláthatóságot úgy, hogy ne folytsuk el a piacot. Úgy gondolom, hogy az ESMA végső tanácsadása, tehát a végső dokumentum ilyen megfelelő kalibrált dokumentum lesz. Most megadom kollégámnak a szót, és utána pedig... Tehát adhatok két percre kollégámnak szót, vagy itt most befejezzük? Mert ez viszonylag könnyű kérdés. Tudom már előre, hogy mi lesz a válasz, elnök úr. Try to conclude now. Le kell zárjuk. <coughs> Van még napi rendi pontunk hátra, és 10.30 van most. Úgyhogy nagyon nagy csúszásban vagyunk. Szeretnék a CSZR-ról is tölteni némi időt. Bizottság, szeretném megköszönni mindazokat a hozzászólásokat, amelyeket jelentéstevők felhoztak. Ez segítenek majd bennünket abban, hogy tovább gondolkozzunk vigyük tovább ezt a munkát, különösen a delegált jogiautósok tekintetében lesz ez hasznos. Köszönöm! CSDR a következő. Farkas Ádám, az EBA vezérigazgatója, helyettes igazgatója, Patrick Parson, a bizottság részéről van itt, arra szeretném kérni önöket, hogy egy rövid bevezetővel éljenek. Rövidebben, mint az előző volt, ha lehet. Mert egy másik nap pont vizei nevezünk <coughs> már, illetve annak idejét használjuk fel most. Az idő megtakarítása érdekében én átugrom az én részemet, vagy először megadom a az IBA-nek a szót. Van némi önérdek is ebben, mert el kell érek egy vonatot majd. Ebba. Köszönöm szépen. Én is igyekszem nagyon rövidre fogni. szervezetem felhatalmazása a CSDR keretében három területre koncentrál. Nyilvánvalóan korlátozott hangsúlyok ezek, ám a kritikus csak a működés szempontjából. Az első a tőkekövetelmény a csd általánosságában, a másik terület. A tőke surcharge díj a csd esetében hitelkockázatokra vonatkozóan, bizonyos szolgáltatásokra, a harmadik pedig a hitel és likviditás kockázatok értékelése, minősítése, monitoringja. A legfontosabb fejlemény, amelyről beszámolhatok, az, hogy az a konzultációs anyag, amely a, a, a technikai standardek tervezetéről szólt, ö, publikálásra került, április végig lehet ezekre erre reflektálni. A válaszok sokféleségképe alapján lehet, hogy a június közepi határidő problémás lesz számunkra, lehet, hogy kérjük ennek csúsztatását majd, de igyekszünk dolgozni azon, hogy tartsuk. Egyes pontok meglehetősen ellenmondásosak, nagyon sok ö, kommentárt fűztek ehhez a tagállamok, már az ICSD, vagy az internet, vagy nem tudom, CSD-ben érdekelt tagállamokról beszélek főleg. Az együttműködés e technikai sztenderdek megalkotásában az ESMA-val, az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankok rendszerével kiválónak bizonyult, minden európai intézmény hozzájárult idejében kommentekkel ehhez a munkához, amelyek, amelyek kommentárokat megszívleltünk, és elég széles körű konszenzus érzékelhető az európai intézmények körében. A tartalmat taglalva az IBA a CRR keretre támaszkodott a technikai részletek meghatározásában, az EMIR keretekre is támaszkodott a technikai sztenderdek vonatkozásában, melyeket az ESMA és az IBA e közösen terjesztettek be. A bioszkóp elvet is vizsgáltuk a pénzügyi infrastruktúrában, illetve a bázeli keretet is, a, a napon belül vagy intraday likviditás meghatározásában, tehát különféle jogalkotási forrásokra támaszkodva globális és európai szinten igyekeztünk egy konzisztens keretet és módszertant kidolgozni. Néhány megjegyzést fűznék röviden a három fő területre, melyet meghatároztam az imént. A tőke követelmények, melyek minden CSD-re vonatkoznak. Itt nagyon jól láttuk, hogy a CSD-kre ösztönzőket kell adjunk, hogy robosztus monitoring rendszereket hozzanak létre. Különösen azt követeljük a CSD-ktől, hogy stresszteszteket hozzanak létre az üzleti kockázataikra, és megfelelő forgatókönyveket írjanak ezekre. Ez a CSDR egyes szintre is érvényes, és a követelményeket még jobban kibontjuk az RDS tervezetben. Ezek a forgatókönyvek integráns részei a tőke követelményi számításoknak, és azt várjuk, hogy a CSD-k megfelelő figyelmet szentelnek ezeknek. A kockázat alapú díjak a, a, a különféle jogi és piaci kockázatok tekintetében részei e, ennek a szabályozásnak. Már 2012-ben a, is érvényesült ezek egy része. Ahol a CSD-nek banki e, jogosítványa is van, és a CR definícióhoz közelebb áll, lehetővé teszi a rendszer, hogy megtegyék ezt. Ez a tőkekövetelményekben is tükröződik, és ezek az általános tőkekövetelmények nem úgy tűntek technikai szempontból nem keltettek komolyabb vitát. Most azonban a második pontról szeretnék beszélni, amely a legnagyobb, legvitatottabb volt a tervezetet illetően ezek a segédkövetelmények, vagy pótlagos követelmények, amelyek az intraday hitelkockázatra vonatkoznak a csd ben amelyek ilyen hiteleket nyújtanak piaci részvevőnek. Ezek voltak a legvitatottabb pontjai a tervezetnek. Igyekszünk jó egyensúlyt tartani. A konzervatív módszertan, illetve a között, hogy megengedjük, hogy a szélzik működjenek, a nagy nemzetközi szélzik különösen, egy forex környezetben, egy több deviziás környezetben. A Capital Surcharge díj a banki szabályozásban nem szerepel ennek a megfelelője, ezért nehéz itt kalibrálni, és a konzultációs anyag itt meglehetősen konzervatív módszertant alkalmazott. Ám felülvizsgáljuk ezt, vagy felülvizsgáltuk, és várjuk az erre vonatkozó válaszokat is befutni. E követelményben azt a módszertet alkalmaztuk, hogy azt várjuk a csd től hogy a legmagasabb intraday expozíciót számolják ki, a csúcs expozíciót, az utolsó naptári évre vonatkozó napra számítva, és a csd egy csúcs expozíciót kell, hogy feltételezzék, és erre alapva, tehát a legmagasabb ilyen csúcskitettségre vonatkozó tőke követelményt kell kiszámolják. A kollaterális biztosíték értékére vonatkozóban is stresszel tesztet végzünk, a herkat gyakorlat után számítva, és ezen feltételek alapján kell kiszámolják a szereplők a tőkekövetelményeket, vagy a standardizált módszertan, vagy ha engedélyük van rá, akkor a belső eljárásuk szerint. Ez egy meglehetősen konzervatív megközelítésnek tűnik, az egyes szintű szöveg alapján, meg a parlament általi követelmények fényében is, és azt várjuk, hogy a kalibráció is a konzultációban vagy meglehetősen vitatott lesz. Az utolsó megjegyzésem pedig a harmadik pont a végrehajtás tekintetében. Áll az interneti követelmények újak a csd vonatkozásában. Kell időt hagyni rá, tehát hogy beépítsék rendszerükbe. Az utolsó példám például az internet hitel kockázati expozícióban egy éves statisztikát kell földolgozzanak ahhoz, hogy kiszámolják a csúcsértékeket, és a végrehajtás menetrendje is kritikus fontosságú téma lesz majd a konzultáció során. Több nyitott kérdés van még a menetrenddel kapcsolatban. A műveleti kihatások, e, követelmények végrehajtásának műveleti kihatásai súlyának megfelelően. Ennyit szerettem volna mondani a három fő koncentrált tartalmi tényezőről, és várom a vitát. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Chairman, I'll be brief. Uh, we... Nagyon rövid leszek. Üdvözlök a bilaterális tárgyalásokat a képviselőkkel, az előadóval, az árnyékjelentés készítőkkel, a kettes szintű témáról már tárgyaltunk az érintetteket bevonva, de hát a kis a részletekben rejlik, és a MIFID-del kapcsolatos tárgyalások is arról szólnak, hogy ezek a részletek mindenképpen helyesek legyenek. Nagyjára értékeljük ezeket az üléseket. Ugyanis nekünk intézményeknek el kell kerülnünk két dolgot, nem szándékos következtetéseket, következményeket és megoldásokat. A trialógus során a három intézmény között Három központi értékpapír központ van Európában. Ezek a CSD-k majdnem egy quadrillion eurót fednek le, úgyhogy rendkívül fontosak. A 30 szakmai norma, amin dolgoznak az ügynökségek, nagyon fontosak. A bizottság háromat tart rendkívül fontosnak a gazdasági növekedést, a piaci költségek és kapacitások és a kockázatok. Röviden, először is az első a gazdasági növekedés. A fegyelem, a gazdasági növekedés kéz a kézben jár. Megvizsgáljuk azt, hogy a kettes szintű javaslatok, főleg az ESMA tollából, hogyan befolyásolják a növekedést a piacokon. Ez rendkívül fontos szükség van megfelelő arányos büntetésekre is, megfelelő szinten, megfelelő keretek között. A gond a kalibráció, illetve ezek alkalmazása főleg a KKV-kra és a növekedési piacokra. Ugyanis nem szabad korlátoznunk a KKV-k hozzáférését a tőkepiacokra, mert ez pont az ellenkező eredményt érné el. Az első szinten van rugalmasság, ezt a CSDR-ba a trialógus keretén belül szándékosan vettük be, úgyhogy próbálunk az előadóval, az eszmával, az árnyékjelentéskészítőkkel együttműködve mindezt elérni, és talán majd a jegyzőkönyvben hallanak erről többet. Aztán piaci költségek, kapacitás. Igen úr nagyon fontosat mondott korábban, nem a hatékonyság és a biztonság között akarunk választani, mind a kettőre nagyon nagy a szükség párhuzamosan, úgyhogy a kettes szinten megfelelő megoldásokat kell találnunk, és a piacnak megfelelő időt adni arra, hogy alkalmazkodhasson. A CSD, a CCP vonatkozásában, hogyha nem találunk helyes megoldást, és az infrastruktúra nem megfelelő értékpapírokat vásárol, mert nincs megfelelő kapacitása, vagy nem megfelelően reagál, úgyhogy ez problémás. Megfelelően kell rendelkeznünk, és a piacnak időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon, és ez nem a lobbizás eredménye, hanem annak, hogy az IT és a különböző rendszerek különböző tesztelésre szorulnak. Az Európai Központi Bank megfelelően szabályozza mindez, 24 havi bevezető időszakot szán erre. Nos, a három oldalú tárgyalások során megfelelő szinteket kell kezelnünk, de csak akkor tudjuk megoldani ezt a problémát, hogyha megfelelő szilárd bizonyítékkal rendelkezünk. Végül a kockázat és a biztonság. Az ICSD-k a bankhoz kapcsolódnak. Minden egyes nap végén, például a mai nap végén is, legalább két ICSD 80 milliárd euróhoz férnek hozzá minden egyes nap végén. Itt nincsen semmiféle banki szabályozás ezen a területen, és az Európai Parlament vállalta fel ezt 20 év után, mivel nem foglalkozott ezen kockázatokkal. Ez a parlament kezdeményezése volt, támogatjuk ezt, szorosan nyomon követjük és örömmel halljuk, hogy az IBA e a konzervatív megközelítést próbálja képviselni ezen kockázatok fedezésére. Végül pedig június 18-ára el kell, hogy készüljenek ezek a normák, hogy a bizottság a szeptemberi, októberi időszakban a nyári szünetet követően a javaslatát elkészíthesse. De költséghatékony ellenzése is van szükség. Ezzel a parlament, a bizottság és a tanács megfelelő bizalommal fogadhat el jó bizottsági javaslatot, hogy ezeket végre is hajtsuk. Köszönöm. Most pedig két swinburne az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az esma a bizottságnak <clears throat> és mindenkinek a jelenlétét. Egy sor vitát, eszmecserét folytattunk már a kérdésről, és minthogy azután, hogy a level 1-es szöveget, tehát a jogszabályt elfogadták, ez az egyetlen nyilvános fórum, ahol ezzel e-, erről eszmét cserélünk. Ezért javaslom, hogy az írásos észrevételeiket vegyük figyelembe, például a CSD kapcsolatokhoz való hozzáférés akadályait, vagy a YSO-k alkalmazásáról mondottakat, illetve a settlement failure büntetések kérdéséről mondottakat. Nem akarok-e kérdésekbe elmerülni, hiszen minden hozzáférhető nyilvánosan. Két kérdést akarnék feltenni azonban az eszmának a mai fórumon. A harmadik pedig az EBÁ-ra vonatkozik, Farkas úr erről már beszélt. Az első kérdésem az volna, kérésem az volna, hogy tisztázzák a KKV növekedési osztály kategóriájának sikerének feltételeit, hiszen mindenkinek kategóriaként kell elismernie ezt a növekedési osztályt minden pénzügyi szereplőnek, Ebben egyértelműen minden frakció támogatja véleményemet, hogy az egyes, a level egy szövegben kell megerősíteni ezt a kategóriát. Ráadásul a kategóriába való részvétel határidejét növelni kell. Ugyanekkor a buy-in, tehát a részvétel időszakát például a 15-ös preambulum bekezdésben szabályozzuk, ahol azt mondjuk, hogy a szabályok a különböző pénzpiacok és, és kötvénypiacok specificált sajátosságait kell, hogy figyelembe vegyék. Ezt kell érvényre juttatni. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy eufemisztikusan azt kell, hogy mondjam, hogy csalódottak vagyunk, hogy a likvid és az illikvid alosztályra osztják ezt a kategóriát, holott az volna a politikai cél, hogy a KKV növekedési piacokat egységesen kezeljük, és kérem tehát, hogy a technikai szabályokban, tehát a level 2 szabályokban ezt jelenítsék meg. Ami pedig a határokon átnyúló CDS-ek szabályozói felügyeletét illeti, azt gondolom, hogy nem elvárható, főleg az ICSD-k számára, hogy minden deviza kittettséget érintett személy jelen, jelen legyen a tanácsadói testületben. A elemzői döntést kell hozni, és segíteni kell a felügyelők munkáját. A központi bankok, a jegybankok 5%-os küszöbértéke, az 5%-os küszöbérték például a jegybankok esetében hatalmas összeg lehet, de az ICSD kérdésében ez nem így működik. Még egyszer mondom, tehát határokon átnyúló CSD-k szabályozói felügyeletét szabályozni kell. Aztán a konzultáció kérdése meglehetősen hátul kullog az eszmával való konzultáció szabályozása mögött le van maradva, már pedig fontos, hogy a globális szinten is konzisztensen, határozattal lépjünk fel. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a politikai szándék abban rejlett, hogy az integrált moderek, modellek együtt élhessenek azokkal a szereplőkkel, akik nem rendelkeznek banki engedéllyel. A bizottság eredeti szabályoz szándék az volt, hogy a két entitás típust leválasza egymástól. Ugyanakkor a parlament elfogadtam, hogy valamilyen köztes megoldást is lehessen alkalmazni, és figyelembe venni az egyes modelleket, amelyeket egy, egy tőke megfelelési mutatóval osztályozunk. Hogyha tehát egy konzervatív szintről beszélünk, akkor meg, szeretne, akkor meg akarjuk akadályozni, hogy additional surcharge-ot nevessenek ki azokra a szereplőkre, akik nem felelnek meg az elvárásoknak. Tehát a nulla surcharge vagy plusz díj nem lesz elfogadható a politikai szereplők, tehát a parlament számára. Még egyszer mondom, még a konzervatív surcharge szint, tehát az extra díj szint is nulla fölött kell, hogy legyen. Számunkra elfogadhatatlan, hogy a hitelkockázatnak kitett szereplők biztosítását szolgáló surcharge vagy extra díj nulla legyen. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, Ké Burkhardt. Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Igen, előre haladott az időm, ezért néhány pontról szeretnék szólni. Az irányelv szövegben meghatároztuk, hogy az értékpapír let, lettét kezelők a belső szabályozásukban egy kötelezettséget kell, hogy elfogadjanak. Nos, az ez majd további kötelezettséget akkor, akkor ezen um, le, vagy letétkezelők számára előírni. Kérdezem azonban, mi rejlik az ESMA ezen javaslata mögött? Milyen megfontolás rejlik e mögött? Én nagyon kritikusan látom ezt a javaslatot. Azt gondolom, hogy a kereskedelmi szinten a szabályokat a kereskedelmi és nem a settlement szintre kell irányozni, főleg figyelembe véve a letétkezelő házak, vagy a letétkezelők funkciójára. Ugyanakkor jelzem azt is, hogy a settlement tekintetében a határidők a Target 2 security határidőkkel összeütközésben vannak, nem felelnek meg ezeknek, tehát fontos volna, hogy ezeket a határidőket közelítsük egymáshoz. Mit akarunk elérni? Hát azt, hogy a settlementek Target 2 security-re vonatkoztatása működjön, és úgy gondolom, hogy nem segít az, hogyha más irányba próbáljuk a szettelmetet szabályozni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Annelies Dotz. Köszönöm, elnök úr. Szerintem kár, hogy nincs idő megvitatni ezt a kérdést. Már most is csúszásban vagyunk. Persze 20 perccel később kezdtünk, az, aki most jött a terembe és nem követte végig nem igen látja át, hogy miről beszélünk, még az utolsó időszakra vonatkozóan sem. Mégis, most röviden. Először is köszönet Kének és a többi árnyék előadónak a kiváló munka szellemet, és az IVS e, ma is a bizottság szakembereinek is, amit tettek. Jó részt egyetértek az eddig mondottakkal, az egyes szint intézkedéseinek szándékával, meg azzal, hogyan tudjuk garantálni, hogy a technikai sztenderdek fennmaradjanak először is gyorsan csak a settlement fegyelemmel kapcsolatban. A gazdasági növekedés és a settlement fegyelem kéz a kézben kell járjon. Ám ahogy mások is javasolták, én is aggályosan látom a, növekedő, a settlement fegyelem növelésére vonatkozó ESMA követelményeket és a büntetések bevezetését, hát úgy tudom, hogy egy értékpapír kölcsönzési díja költsége kellene, hogy meghatározó legyen. Szerintem ugyanilyen likviditási intézkedéseket kéne alkalmazni itt is, meghatározva azt, hogy, hogy 7, 14 vagy 15 nap telik-e el a, vás, a, a, a vásárlás óta, tehát ezeken a szinteken kéne meghatározni az osztályozást. A vásárlási időszak meghatározása, meg az, hogy ki voltak éppen ki végzi a vásárlást. A bizottsággal egyetértek, hogy ezt rendezni kell, nehéz kérdés ez, beszéltünk már erről. Itt az ügyfél, a CSZ ügyfele kell legyen, még ha nem is felelős a settlement hibákért, kell, hogy felelős legyen, még akkor is, hogyha nagyon költséges ezt végrehajtani, nehéz kérdés ez tehát ez. Végül pedig a, azon kérdések, amelyek a stabilitás körül állnak, Támogatom azt, amit sokan mondtak, hogy az ICSD-kre rendszerszerű hatása mutatható ki, ezért kell körültekintően kell vizsgálnunk azt, hogy rájuk vonatkozóan prudenciális követelményeket rájuk róhatunk-e. A konzultáció folyik az egyes vitatott kérdésekben, várjuk meg ezek eredményét, ám azt is láttam, hogy volt egy szimulációs gyakorlat, melyet végrehajtottak az ICSD kapcsán. Érdekelne az, hogy vajon ezek eredménye megváltoztatott-e valamit, és melyik devizákra vonatkozóan eh, releváns a felügyeleti hatóságok ezen tevékenysége. Osztom azokat az aggályokat, amelyeket Kay megemlített azon tényel kapcsolatban, hogy a rendszer importokat mérni kell, és erről beszéltünk már, magához a devizához eh, arányítva, sem mint a CSD-hez arányítva ezt kell tehát a vizsgálat módszertanak. Köszönöm még egyszer mindenki hozzászólását és részvételét a folyamatban. Köszönöm. Analíz. Van egy kis gondunk. Most tájékoztatok bennünket arról, hogy a következő napirendi pont előadója el kell menjen, csak 5 perce van, mert eh, elkérni repülőt, úgyhogy eh, azt javaslom, egy, egy szokatlan megoldásként adjuk meg neki a szót, hogy elmondja az ő témáját, és utána visszatérünk önökhöz. Néhány perc, két perc, három perc csak. Ön elmondja az ön mondandóját, és utána visszatérünk erre a témára. A válaszokat meghallgatandó. Köszönöm, elnök úr. 1545 kor megy a gépem, úgyhogy elnézést kérek. A egy nagyon komoly ügy miatt Ciprusba kell utazzak, váratlan volt ez, így aztán nem tudok részt venni a vitán. Bár nincs kétség a felől, hogy megkapnak majd minden információt. A ma vitatandó jelentés kapcsán az Európai Unió működésről szóló szerződés szerint az Európai Bizottság három évenként egy kohéziós jelentést kell beadjon azon előadásról, amely a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előadásáról szól. A hatodik kohéziós jelentés kiadása csúszott, mert egy új jogszabályi keret kellett elfogadása kerüljön a kohéziós politikára vonatkozóan 2014-től 2020-ig. Az előző struktúra megváltozott így módon, tükrözve a 2020-as stratégia kívánalmait. Az Európai Bizottság jelentése elemzi a kohézió állapotát az Unióban, aláhúzva azokat a kihívásokat, amelyeket a tagállami, regionális és önkormányzati szervekkel, hogy megválaszoljanak, különösen a gazdasági válságra tekintettel. Az Ekon szakbizottság nevében hangsúlyoztam azt, hogy a gazdasági válság és a megtakarítási intézkedés miatt a regionális gazdasági és társadalmi diszparitások olló kinyíltak, és több tagállam versenyképessége emellett romlott, különösen Európa déli részén igaz ez. A kohéziós politika fontos szerepet játszik, enyhítve azokat a hatásokat, melyeket a pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság okozott. Pozitív hatása volt minden régióban a kohéziós politikának, ez érzékelhető a köz- és magánberuházások közötti hézak betöltésében, illetve csökkentésében, különösen a válság által legérintettebb országokban. A kiindulós alapok stabilitást adnak a, a, a régiókban akkor is, amikor a, a, a, a magánállami beruházások csökkennek, vagy akár meg is szűnnek. Nagyon fontos, és ez a jelentésben felsorolom azokat a szempontokat, amelyek erről szólnak, hogy a, a beruházás orientáció közös politikának és összefüggése más eurós uniós politikákkal, például a beruházási tervel, nagyon fontos figyelmet érdemel a bizottság, egy koherens, eredményes beruházási keretet kell teremtsen az Unióban. A bizottság javaslata arra, hogy finanszírozza az új, az új európai alapból a stratégiai beruházásokat, és ezáltal nemzeti hozzájárulásokat is kivált, államháztartási szempontból semlegesé teszi ezeket az állami kiadásokat. Az a fogalom, hogy a beruházási záradék érvényesül, és amely a bizottság az SGP-ről belüli nyug, rugalmasságról szóló nyilatkozatában állt, szimmetrikusan egészíti ki a stabilitás és növekedési paktum követelményeit. Az, hogy a tagállami társfinanszírozás kivehető ebből kivételként, a kivehető a, a, a hiány számításból, amelyet a stabilitás növekedési paktum alapján számolandó, nagyon fontos tény, Üdvözöljük azt is, hogy a kohéziós politikát jobban hozzákötik az általános gazdasági stratégiához és a gazdasági irányítási kerethez az Európai Unión belül, ám ellenezzük azt, hogy, hogy szoros kapcsolatot hozzanak létre a pénzügyi és államháztartási célok és a kohéziós politika között. Úgy gondoljuk tehát létfontosságú, hogy eredményes legyen az ISIF, és ez nem ássa alá a makrogazdasági politikákat az Európai Parlament által meghatározandó irányítási struktúra kell, hogy ezeket garantálja. Végül utolsóban a szociális partnerek és a civil társadalom szervezetei jobban kell, hogy integrálódjanak a végrehajtásba helyi és regionális szinten is. Végül a kohéziós politika lesz az Európai Unió fő beruházási ága, tekintettel arra, hogy az Európa 2020-as stratégia éppen csak most indult el, és már most sem írja el egyes, az egyes kitűzött céljait egyes tagállamokban, ezért oly fontos, hogy a bizottság kifejleszten és végrehajtson egy még eredményesebb politikát, amely kezeli azokat a hibákat és hiányokat, amelyeket a gazdasági válság, a megszorítások okoztak, és ezen intézkedések sikerét a jobb teljesítményorientált célok elérésében mérjük majd. Több módosítót szeretnék majd beterjeszteni még ezek, ezen pontok megjelentésére. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom a vitát, ám az majd később lesz, mert én most elmegyek. Köszönöm. Thank you, good luck for your play. Köszönöm, és sok szerencsét a repülőgéphez. Elnézést kérek az IBA-től e és a bizottságtól, és most meg tudom adni önnek a szót a megjegyzések jogán. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek, két-három dolgot szeretnék csak érinteni, amit felvetettek. Tudatában vagyunk az aggályoknak, a KKV növekedési piacokkal kapcsolatban, tehát tudjuk, hogy létezik ez az aggály, és most vizsgáljuk felül a KKV növekedési piac lehetőségeit. Az ECON képviselőinek megjegyzései alapján. De tudják, hogy a cégek 50%-a ezen a piacon mégsem KKV, úgyhogy ezt azért figyelembe kell venni, mégpedig úgy, hogy a végleges rendszer ne ellentétes következményeket szüljön. Ami a központi bankok küszöbértékét illeti a valuták vonatkozásában, ezt a szimulációs gyakorlatot elvégeztük, erre is történt utalás. Rendkívül érdekes volt, ugyanis bemutatta, hogy a különböző valóták ö, ö, hogyan alakulnak a fő CSD-knél. A központi bankokkal szoros együttműködésbe tettük ezt, de önök is ezt kérték, amikor hozzánk fordultak, úgyhogy mindent közösen fogalmazunk meg, ami a normákra vonatkozik, és a bizottságon belül is 50%-os arányban képviseltetik magukat. Meg vagyunk győződve arról, hogy mindenképpen lejjebb kell vinnünk ezt a küszöbértéket, és úgy gondoljuk, hogy a legbiztonságosabb megoldás e, azonban az lenne, hogyha megtartanánk, de szükség van a csökkentésükre, hogyha jobban akarjuk képviseltetni az érintett valótákat, mint ahogy azt az első javaslat alapján e, megvalósíthattuk. A költség is fontos dolog. Egy dolgot emelnék itt ki, azt gondolom, hogy mind a bizottság és szinte a megkérdezett tek zöme is egyetértett ezzel, hogy a felvásárlási rendszer is nagyon fontos, illetve a hatály definíciója, hogy hol lehet ezt felhasználni. Nagyon fontos hogy az első szintű rendszer hatékonyan működjön. Ezen kívül ennek a rendelkezésnek a költségeit is fel kell mérni. Ez az egyik prioritásunk a büntetések felülvizsgálatával együtt a munkaprogramunkban, és június 18-ától kezdve tényleg ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, EBA. Nagyon rövid leszek. Köszönöm hogy válaszolhatok a felvetett kérdésekre. Azt hiszem, hogy egy alapvetően fontos dolog elhangzott az IBA konzultáció és különböző normák kapcsán. Ez a úgynevezett surcharge kérdése volt. Említettem, hogy ez nagyon nehéz a mandátumok miatt. A válaszom a következő lenne tisztában vagyunk azzal, hogy igény van erre a kérdése, és pontosan ezért volt a konzultáció is, mert ez egy rendkívül kényes terület. A konzultáció során pontosan azt javasoltuk, ami abba az irányba halad, hogy a surcharge értéke nullánál több legyen. Ez rendkívül konzervatív megközelítés volt, majd meglátjuk, hogy hova jutunk, de a szándék mindenképpen az, hogy több legyen, mint nulla. Köszönöm. Végül a bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Swinburne és Dodds asszonyok észrevételeire térek vissza küszöbök tekintetében. Valóban itt európai szinten egy cross-border határokon átnyúló szabályozást akarunk elérni, és hogyha a CSD határokon átnyúló szabályozást kínál, akkor ezt le kell szabályoznunk a szabályozó területén is, persze a level 1 szintű jogszabályt figyelembe véve, a szabályozók, a szabályozás abból az országban kell, hogy származon, amely, és most a szöveget izézem, a most relevant currency alkalmazza. Mi azonban a leginkább releváns fizetőeszköz? Nos, a 10%-os küszöb csak az eurozónás jegybankokat érinteni, az 5%-os küszöb pedig az eurozónás jegybankokat és az e- Egyesült Királysági jegybankját az egy százalékos küszöbbe még nem kerülnének be az olyan országok, mint Dánia, Svédország vagy, vagy eh, Lengyelország. Tehát lehet, hogy más megoldásra van szükségünk, nem a küszöbértékes megoldásra. Kíváncsian várjuk, hogy ez ESMA milyen megoldásra tesz javaslatot. Végezetül pedig a szoros, konstruktív és kollaboratív együttműködésen alapuló együttműködést a parlamenttel és az ügynökségekkel támogatjuk hiszen így lehet elkerülni a nem szándékozott végeredményt, illetve azt, hogy ellent mondjunk a level van jogszabálynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Patrick Persson, Adam Farc és minden öm, vendégünknek, illetve a szakbizottság szakértőinek, hogy itt voltak. Azt gondolom, hogy egy nagyon mélyreható, fontos és termékeny vitát folytattunk, és biztos vagyok benne, hogy a CSDR kérdéséről az EBA konzultáció után, május után ismét eszmét cserélünk. De hát a parlament tárgyaló csapata éppen a következő szakértői ülésen is tárgyal önökkel, de a nyilvánosság előtt folyó vitának éppen az a lényege, hogy ezen jogszabálytervezetek, illetve szabályozók szisztematikus, rendszerszerű relevanciáját kiemeljük, illetve maga a szabályozás kérdésének érzékenységére felhívja figyelmet. Ezt a célt szolgálta tehát a vita, a nyilvános eszmecsere, a parlament szakértői tárgyalócsapata és az önök szakértői pedig ugyanakkor jobban át akarják, átláthatóbb akarják tenni, miről is van szó, milyen tétje van mindezeknek a jogszabályoknak. Hallhatták a parlamenti képviselők aggájait, kérdéseit és felvetéseit Minnyájunknak azonban az a célja, hogy a pénzügyi piacok infrastruktúrája stabil, megbízható, átlátható legyen. Van kollega, aki már nem kapott szót, lehet, hogyha kapott volna szót, még szélesebb körű véleményeket hallhattak volna, de mindenképpen visszatérünk erre a, do- a dosszié tárgyalására hiszen egy központi jelentésű jogszabályról van szó, melynek végrehajtása nagyon fontos minnyájunk számára. Köszönöm szépen, és már is visszatérünk azon kérdés megvitatására, amelyet Kostas Mavrides röptében bevezetett, azaz, hogy röpte előtt bevezetett, mielőtt elröpült volna röptében bevezetett. Itt a növekedést és munkai teremtés szolgáló beruházások, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítás az Unióban cím alatt cserélünk eszmét, és elé, ezért legelőször is a két jelenlevő árnyék jelentéstevőnek kívánom Alaticsnek és Stanislav Oszóknak adom meg a szót. Kérem őket, hogy max. két percben szólaljanak fel. Ivánat, tessék. I'm sorry that Mr. Sajnálom, hogy Mavridis úr nincs itt, mert ha eltérnek a véleményeink a kohéziós politika céljait illetően, meg a gazdasági kormányzáshoz való kapcsolatát illetően. A szakpolitika az évek során kibontakozott, beruházásból fejlesztési politikává, és a jó gazdasági kormányzás lényegi fontosságú ahhoz, hogy eredményes legyen ez a politika. Ezt különösen ki kell hangsúlyozni a jelentésben szerintem. Nyilvánvaló kapcsolat van a jó gazdasági kormányzás és az abszorpciós kapacitás, valamint a kohéziós politika eredményességek között. És ez az ECOM szakbizottságbeli munkánk, meg a regionális fejlesztés asztalára tartozik. Ezért közös csapatunk erősíti a jó gazdasági kormányzás jelenlétét ebben a politikában, és ezt szeretném hangsúlyozni a kohéziós jelentésről szóló véleményünkben. A kohéziós politika, mint politika, strukturális reformokat kell, hogy célozzon, és az államháztartási konszolidációt kell megcélozza. Nem csak egyfajta beruházás politika tehát, hanem nem lehet leválasztani ezen célokról sem. Az európai strukturális beruházási alapok eszközeit arra kell alkalmaználni, hogy az ország specifikus ajánlásokat véget tudják hajtani. Egyetértünk abban a jelentéstevővel, hogy koherenciát kell teremtenünk egy eredményes beruházási keret révén, és ez nagyon fontos. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt, hogy ezt csak úgy tudjuk elérni, ha okos államháztartási konstitúciós politikákat és strukturális reformokat vezetünk be. Ezért támogatjuk azt, hogy a beruházási cloudok. Nem jó, hogyha nem számolják be a támogatásokat a deficit számításába. Ebben ütközik az álláspontom a jelentéstevővel. Az általános adósságcsökkentés és a fiskális államhatatási kiigazítási időszak ugyanakkor esetleg alkalmazható, hogyha strukturális reformok végrehajtására és államhatatási konszolidációs intézkedésekre használják ezeket a forrásokat. Ugyanakkor a pénzügyi és államháztartási célok közötti összefüggés, valamint a kohéziós politikával összefüggésük akkor látnunk kell azokat a közös kohéziós szabályokat és a makrogazdasági feltételrendszert, amelyeket csökkentettek, és már részei a szabályozásnak. Nem lehetett újra megnyitni a vitát ebben a témában, hiszen az már lezárult és érvényes. Arra kell törekedjük, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy a magas szintű politikai vitát ösztönözzük, és konkrét intézkedéseket irányozunk elő a tagállamokban az eredményesség, hatékonyság, időszerű végrehajtás témáiban, valamint abban, hogy a kohéziós politika hogy tud hozzájárulni a makrogazdasági célok Hoz! Ez irányba kell tehát vinnünk a dolgot. Mindezt figyelembe véve, véve fogjuk beterjeszteni a módosítóinkat, és fogjatjuk, folytatjuk a vitát majd a jelentéstevővel ahhoz, hogy a lehető legjobb megközelítést alkalmazzuk, és egy olyan ajánlást tudjunk formalizálni, amelyek arra ösztönzik a tagállamokat, hogy a kohéziós politikát jobban hajtsák végre, eredményesebben, és a jogazdasági kormányzás pontjét jobban kiemeljék. Köszönöm szépen, Ozak úr! Köszönöm szépen, elnök úr! A frakcióm a konzervatív frakció nevében szeretném hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartjuk a strukturális alapok eredményes felhasználását és végrehajtását. Kevés az idő, ezért néhány fontos pontra szeretném csak felhívni a figyelmüket. Először is az adminisztratív kapacitás, igazgatási kapacitás. Nagyon sok vitának a tárgya az, új az új tagállamokban, ám az igazgatási kapacitások hiánya és a gyenge koordináció oka lehet annak, hogy nem használják föl tisztességgel ezeket az alapokat, nem tudják megfelelően irányítani őket, nem érik el a célokat. Látni kell azban azt is, hogy az erre való törekvések, a hosszú távú programozás és a stratégiai kohéziót céljait nem áshatják alá. Hogyha átirányítunk forrásokat a strukturális alapokból az új beruházási alapba, az negatív hatással lesz a régiók fejlődésére. Ezt erről nem szabad megfeledkeznünk. Nem lehet, nem a, a megszorítási programok az okai a nehézségeknek azokban a tagállamokban, ezekben az országban, mert ahol azban az országban sem jobb a helyzet, ahol nem vezetek be semmiféle megszorításokat. Ezek önmagukban tehát nem okai a problémáknak, az igazi változásra kell törekednünk a reformok révén. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy a kohéziós politika kell, hogy a legfőbb eszköze legyen annak, hogy fellépjünk a, a válság okozta hatások ellen. A kohéziós politika célja más. Az, hogy a fejlesztés között, fejlődés közötti különbségeket csökkentse. Ezek a különbségek nem a válságból adódtak jelenleg főképpen. Itt különbséget kell tehát tennünk. Végül pedig a véleménytervezetből szerintem hiányzik a KKV-kra való utalás. Az új munkahelyet teremtése és a gazdasági növekedés irányába tett lépések körében a KKV-kat jobban ki kell emelni, javítani kell helyzetüket, és ebben a tekintetben erre vonatkozóan fogunk módosított benyújtani. Remélem, hogy a frakciók közötti álláspontok jó kompromisszumát tükrözi majd a végeredmény. Thank you. Last speaker. Köszönöm. Ott eszem az utolsó hozzászóló. Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy általánosságban egyetértünk, az előadó véleményével. Néhány módosítót azért beadunk egyes kérdések tisztázására, és annak érdekében, hogy a nyelvezet egy kicsit talán semlegesebb legyen a Juncker tervről. Ezen kívül adunk a módosító indítványt annak érdekében is, hogy egyértelmű legyen, támogatjuk, hogy a társfinanszírozásnak mentesnek kell lennie a stabilitási paktum hatásaitól. Természetesen az FC beruházási projektjait is megvizsgáljuk annak érdekében, hogy a másfajta befektetéseket ne zárjuk ki, mert ezek fontosak, de általánosságban szerintem nagyon jó volt. Köszönöm, hogy az elnök holnap március 25-én déli 12 óráig lehet beadni módosítanítványokat, tekintettel azonban arra, hogy nagyon rövid az idő a jóváhagyásra. Március 19-én tájékoztattuk már a tagokat a, arról, hogy kivételesen már, hamarabb is be lehet adni módosító indítványokat, és csak holnap zárjuk le a határidőt. Köszönöm szépen, akkor rátérhetünk a következő napi rendi pontra, ez pedig nem más, mint a Beres jelentés módosító indítványainak megvitatása, a kihívások, gazdasági vezetés. 820 módosító indítványt kaptunk, úgyhogy már is megadom a szót az előadónak. Tessék, pervans. Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy ön is utalt erre, 820 módosító indítvány született a jelentéshez. 520 magáról a jelentésről szól, 300 pedig kiegészítésként jelenne meg. Most tárgyalunk a kompromisszumokról, 44 javaslatot tettem erre irányulóan, azonban felhívnám itt most a figyelmet arra is, ami sok kérdésben még vitát fog jelenteni. Ugyanis a módosítókat átolvasva megállapíthatjuk, hogy nagyon eltérőek a megközelítések, beleértve a kompromisszumokat is, vannak olyan konvergenciák, amelyeket még most kell csak létrehozni. Először is emlékeztetnék arra, hogy a jelentés címe a gazdasági irányításra, a jelenlegi helyzet feltárására utal. Az Európai Tanács konklúziói alapján amely arra kérte a bizottság elnökét, hogy a négy elnök mobilizálásával gondolkodjanak el a gazdaság és monetárunió jövőjéről a gazdaság irányítás alapján, úgyhogy tényleg a lényegről beszélünk. Nos, ami az előttünk álló nehézségeket illeti. Először is a diagnosztika problémás, már a ciklus eleje óta egyértelmű ez, a jelenlegi gazdasági helyzet, amely a központi bankot arra indította, hogy radikálisan lépjen, és tegnap is emlékeztetett erre az LKB elnöke, az úgynevezett quantitative easing-gel, hogy a kétszázalékos inflációt megtarthassuk, és amelynek következtében maga a bizottsági elnök is egy befektetési programot indított be, hogy kompenzáljon az Európai Uniós tagállamokban tapasztalható beruházási hiány miatt. Nos, ami a munkanélküliséget illeti a legtöbb tagállamban, és főleg a fiatalok munkanélküliségére gondolunk itt, tehát ez a helyzet azért alakult -e ki, mert nem, használt, nem alkalmazták, vagy rosszul alkalmazták a szabályokat, vagy pedig azért, mert ezek a szabályok, illetve a gazdasági irányítás nem teljes. Pillanatilag még nincs egyetértés a politikai frakciók körében e, ezen témában, és ez nyilván előfeltétel lenne a javaslat tételnek. Ami a bizottsági közleményt illeti, nevezetesen a paktum jelenlegi rugalmasságáról, ugyanaz a helyzet, tehát más és más a megközelítés. A preventív és a korrektív ágakkal kapcsolatban azonban talán nagyobb hajlandóság korrektív ágban levő országok számára ez nem föltétlenül könnyíti meg a helyzetet. Azonban van egy olyan derogáció, amelynek segítségével kollektíve sikerül helyrehozni a helyzetet a prociklikus jelleg vonatkozásában, ami nehezebbé teszi a korrekcióját ennek az útnak azon országok számára, akik a paktum korrektív ágában találhatók. Van egy harmadik dolog, ami jó, nagyon aggaszt, és ez konkrétabban is megmutatkozhatna a szövegben. A 16-os bekezdés és a B preambulum bekezdés. Az eurozóna kérdése. A szabályok alkalmazáson túl van-e lehetőségünk egy kollektív intelligencia létrehozására, hogy ennek segítségével a priori világosan definiáljuk azt, hogy milyen manőverezési lehetőségei vannak a tagállamoknak, akik a költségvetési ciklus elején vannak. Itt most hadd utaljak valamire. Tegnap a Központi Bank elnöke több mindent mondott, főleg amikor a kérdésemre válaszolt, hiszen a közelmúltban egy beszédet tartott, amire utaltunk. Eh, és ahol eh, tapasztalatait említette eh, az Európai Unió és az Európai Gazdaság és Monetár Unió pillére nével kapcsolatos tapasztalatai alapján. Pillanatilag rendkívül szigorú a helyzet. Az Európai Monetáris Intézmény és a Központi Bank létrehozását megelően, megelőzően nem olyan erőteljes volt ez a politika akkoriban, mint most. Erőteljes intézményeken alapult, nem pedig túlságosan vak alkalmazásán a szabályoknak. Nem azt mondom, hogy meg kell szabadulnunk a szabályoktól. Nyilván mindenkinek más és más a bizalma, ez ugye olyan eufemizmus, amely az eurozónában is létezik, sőt, ami a szélsőségeket illeti, akik az eurózónából létrehozták ezt a helyzetet, továbbra is nagyon fontos részlettel kell, hogy rendelkeznek. De a szabályok alkalmazásától elvakulni szerintem nem segít. Nem tudunk kilábalni a jelenlegi helyzetből. Úgyhogy kérem, hogy mindenki tegyen meg mindent, amit lehet és a bilaterális ö, tárgyalások során arra a következtetésre jutta, jutottam, hogy ez globális ö, vélemény. Gyakorlatilag költségvetési megközelítésről van szó, nem posteriori ö, megközelítésről, a priori kellene lépni, a következő év költségvetési politikáját illetően, ahogy ezt teszi minden egyes szuverén állam, amikor költségvetési helyzetét megszervezi. Ez a cél az eurozónában is. Aztán A makrogazdasági egyensúlytalanságokra vonatkozó eljárásokkal is probléma van, ugyanis meg kell erősíteni mindenképpen, ugyanis a bizottság strukturális reformok rákényszerítésére használja fel ezt az eljárást a deficittel rendelkező országok vonatkozásában, egy kivételével az idén. És ami a többlettel rendelkező országokat illeti, szerintem ott is van még nem kevés tennivaló annak érdekében, hogy olyan álláspontot alakítsunk ki, amely hasznos lehetne. Negyedik téma, ahol további tárgyalásokra van szükség, nem kevésre, a struktúrális reformok kérdése. Ugyanis az euró bizonyos tagállamokat védte, mielőtt hosszú éveken keresztül bevezettek volna a struktúrális reformokat, Azonban a válságnak köszönhetően minden tagállam kényszerült bevezetni strukturális reformokat. Ez nem tudok egyetlen egy olyan tagállamról sem, amely kivétel lett volna ez alól. A kérdés az, hogy milyen, milyen demokratikus legitimitású és milyen gyakoriságú strukturális reformokról van szó. Nos, ha a trojka Görögországban ö, sikere járt, akkor úgy gondolom, hogy pillanatilag most olyan zsákutcába kerültünk, ahonnan ki kellene keverednünk. Kompromisszumos módosítanítványokat is láttam, amelyek ismételnek olyan megközelítést, amely inkább inkluzívabb jellegű lenne, a tagállamoknak nagyobb kapacitást biztosítana, hogy a strukturális reformokat elfogadtathassák, amelyeknek nem az az egyetlen célja, hogy a költségvetési deficitet csökkentse, és amely gazdaságpolitikai szempontból részletesebb lenne, annak érdekében, hogy minden tagállam részt vehessen az uniós célkütőzések végrehajtásában. Például ökológiai átalakulás kíséretében, hogy a befektetéseket támogassuk, és hogy a demográfiai kihívásoknak megfeleljünk. Aztán van még három terület, amiről beszélni szeretnék. A jelentés utolsó részéhez kapcsolódnak ezek, amely a jövőbeli kihívásokról szól, ahogyan ezt a koordinátorok fogalmazták meg a jelentés címében is. Nem akarom itt kisöpörni az összes tárgyalás eredményt, csak rámutatnék arra a három témára, ahol még előre kell lépni a tárgyalások során. Az első olyan javaslat, amit még nem fogalmaztam meg, ami azonban az Alkotmányos Szakbizottság véleményéből tűnt ki, de ezt nem támogattam én sem, sem a csoportom, a frakcióm. A 126-os cikkre utalnak az alapszerződésből, amelynek segítségével a bírósághoz lehetne fordulni, és talán ezt módosítani lehetne, hogy bizonyos esetekben például tehát a bírósághoz lehessen fordulni. Több érv is elhangzott ennek támogatására, például, hogy azon országok, amelyek vonatkozásában a trojka túlzott túlkapásokkal él, e, a bírósághoz fordulhatnának jogorvoslatért. Nos, ezzel a helyzettel én, mint jogalkotó nem tudok megelégedni, ugyanis ha összegezném azt, hogy mi van emögött, az nem más, mint az, hogy egy gazdasági vezetést elutasítsunk, ne fogadjuk el, hogy a szabályokat módosítsuk, hogy a bizottság számára lehetővé tegyük azt, hogy ha például szociális kérdésekben nem tartják tiszteletbe a szabályokat, vagy más területeken, és a legrosszabb területen a gazdaságpolitika keretén belül a bírók támogatása lenne. Nem hiszem, hogy a Maastrichti szerződést így akarták azok, akik fogalmazták, szerintem ezt módosítani kellene. Ha a bíróság el tudná ítélni a trojkát, hát ez eléggé vonzó lenne. Azonban azt gondolom, hogy ha egy tagállam valamilyen politikai-gazdasági orientációt szeretne, ö, ö, ezt a tagállamot is elítélhetné a bíróság, és ez szerintem nem a megfelelő út lenne. Végül már természetesen elmondtam, de még egyszer elmondanám. Jogrendszerünkben a szabályok kérdése nagyon fontos. De ugyanakkor az eurozónaban szerzett eddigi tapasztalataink is azt mutatják, hogy gyakorlatilag túlléptünk már azon az elképzelésen, hogy csak a szabályoknak megfelelően tudjuk mindenki számára kielégítően szabályozni az eurozónát. Második nehézség az a kérdés, hogy anticipálni, előrelátni, kérni kellene egy olyan rendelkezést, amelynek segítségével szembe tudunk nézni egy tagállami hibának. Én nem kívánom támogatni ezt a megközelítést. A harmadik nehézség pedig a szociális dimenzióra vonatkozik a gazdasági és monetárunióban. Emlékeztetni szeretnék Jean-Claude Juncker gondolataira. Nyilván nem mindannyian támogatjuk az elképzeléseit, de úgy gondolom, hogy ahogyan a gazdaság és monetár unió jövőjéhez hozzááll, mindenképpen oda kellene, hogy figyelnünk rá. És amikor a jövőről beszél, mindig két dolgot említ. Az eurozónának költségvetési kapacitásra van szüksége, illetve szociális dimenzióra. És nagyon szeretném, hogyha sikerülne ebben a két témában kompromisszumokat találnunk, mégpedig olyanokat, amelyek megfelelnek annak, a, az elvárásnak, amit szeretnénk elérni a gazdaság és unión belül. Még egy utolsó emlékeztető, ami a költségvetési kapacitást illeti, nagyon sok árnyékjelentés készítő, de nem csak ők azt szeretnék, hogy arról beszéljünk főleg, amiről korábban. Ennek nagyon örülök, mert a Tyson a jelentéssel, a négy elnök jelentésével már nagyon sok hasznos dolgot tartunk a kezünkben az, eszmecserékhez. Itt van a kezemben, és kiosztottam ezt a három dokumentumot a költségvetési kapacitásra vonatkozóan, amelyek előrevetítik ennek szükségességét, és a valós gazdaság és monetár unió megfelelő működéséhez szükséges alapfeltételt említi ennek keretén belül. Remélem, hogy megfelelő kompromisszum születik majd ezeken a területeken, nem csak mint ahogy a korábbiak során. Köszönöm. Pervans. Köszönjük szépen, Pervans. Eszter de Lange, néppárt árnyék jelentéstevője, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak e fontos kérdések bemutatását. Lássuk sorjában. Egyrészt a jelenlegi keret áttekintésének kérdése. Többször beszéltem erről, de senki sem fog meglepni, amit most mondok. Úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani erre a kérdésre egyébként a módosítókban is. Hiszen Keményen dolgoztunk azért az előző ciklusban, hogy ezt a keretet megkapjuk, létrejöjjön, és miért alkalmazták ezt sok tagállamban ilyen rosszan? Beszélni kell erről a kérdésről. Nem söpörhetjük a szőnyeg alá a kérdést. A néppárt számára egy olyan jelentés, amelynek a címa, címe áttekintés nem ér semmit, hogyha öm, a felülvizsgálat nem jár együtt igazi elemzéssel, a kettős és a hatos csomag elemzésével. Hogyha csak a múltba tekintünk, és nem tekintünk ki a jövőbe, akkor ez nem elegendő. Igenis meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet javítani ezt a két eh, jogszabályt, hogyan lehet jobban hozzáigazítani a jövő kihívásaihoz. Drágim, Ugye tegnap azt mondta, a Drági tegnap előadásában tényleg mindenki talált eh, valamit, ami szája íze szerint való, tehát kvázi szakmai vitát folytatunk úgy, hogy drági idézeteket vágunk egymás fejéhez. De valóban az a kérdés, hogy a gazdaság irányítás kerete miért nem működik? Drági azt mondta, hogy őt idézem, hogyha a gazdasági irányítási keret következő lépéseit meg akarják teremteni, bizalomra van szükségünk. Márpedig, ha már a hatályos jogszabályokat nem érvényesítik, nem alkalmazzák megfelelően, ez aláaknázza a bizalmat. Tehát drági mondatából azt vezetem le, hogy a múltban történtek és a jövőben teendő lépések között igenis kapcsolat van. Ez szolgálja egyéb a felülvizsgálat, a kapcsolat tisztázását. Nagyon fontos tehát, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá fontos kérdéseket. És nagyon fontos, hogy lássuk, nem akarunk egy transfer uniót. Drági, még egyszer Drágit idézem. Drági ezt mondta, nem lehet egy olyan transfer uniót, uniót létrehozni, ahol állandóan ugyanazok a hitelező, <clears throat> meg a hitelfelvevő országok. Hát ez szép volna, de teljesen irreális pedig attól félek, hogyha ezen az úton kezdünk járni, akkor bizony az EMU alapjait, az Európai Monetáris Unió alapjait kezdjük ki. Nem lehet tehát elfogadni ezt a rendszert, tehát folyamatosan hitelező, illetve hitelfelvevő országok vannak. Így másik kérdés. Az alacsony infláció, vagy akár a defláció kérdésének hangsúlyozásában a jelentésben vita van, ugye egy 1,7-1,8 százalékos deflációról is van szó. Erről vitázhatunk, de ez egy kisebb kérdés. Amilyen flexibilitást illeti, elégedettek vagyunk azzal a válaszsal, amit az Európai Bizottság adott. Nagyon fontos, hogy létezik egy megelőző, és létezik egy korrektív ága is a keretnek ezért dolgoztunk, nem hiába volt a munkánk. Ezért tehát logikus, hogy amikor a rugalmasságról, a beruházásról és a befektetésekről beszélünk, akkor ezt a kapcsolatot lássuk. Aztán a kivételes feltételek az exceptional circumstances, circumstances kérdéseiről, azaz arról, hogy milyen listát készítsünk ezen kivételekről. Meg vagyok róla győződve, hogy nagyon hosszú időbe telik, amíg azt a listát összeállítjuk, ami azt tartalmazni, mi nem történik meg. Tehát voltak éppen a kivételes feltételek nem biztos, hogy olyan kivételesek. Ezért voltak éppen azt kell tisztázni, hogy ki határozhatja majd meg, hogy kivételes-e a feltétel vagy sem. Úgy gondoljuk, hogy független a pénzpiacoktól és a a független hatóságnak kell ezt megtennie ugyanakkor persze fel kell tennünk a kérdést, hogy érdemes egy olyan kérdést szabályoznunk, amely voltak éppen nem tud választ adni a jövőre, a jövő kihívásaira. Aztán az kérdésekre. Igen, valóban. <clears throat> Beszéljünk az adózásról. Ezért örülünk annak, hogy az adózási különbizottság elkezdte munkáját hogy az adózás volna azonban a negyedik pillér, vagy az adóunió lehetne az Európai Monetáris Ügyő negyedik pillére. Hát egy tekintetben kételjeim vannak. Már csak ha szerződéseket nézzük, ebből sem, ezekből sem vezethető ez le. Tehát a szerződéseket kellene megváltoztatni ahhoz, hogy ebből egy Európai Uniós, vagy legalábbis egy monetáris uniós eszköz legyen. Azaz tehát, hogy ez egy negyedik pillér keretében ragadható meg, vagy sem, mondom, nekem két helyen vannak, de hát nyissunk erről vitát akár a jelentés kontextusában is. Ami a makrogazdasági egyensúly, illetve egyensúlytalansági eljárást illeti, helyes ezt korán elindítani, helyes megelőző és nem korrektív módon alkalmazni ezt, tehát erről a kérdésről szívesen nyitunk vitát a többi frakcióval. Mindazonáltal az eszközt nem akarjuk felandani. Utolsó észrevétel. Demokratikusan kell legitimálni és elszámoltathatóvá kell tenni a szereplőket, de egyensúlyt kell találni a jelentés kompromisszumos módosítói között, hiszen nem szabad veszélyeztetnünk, hogy a nemzeti parlamentek is azonosuljanak a jogszabályjal. Az ownership megteremtődjön tehát a main grand ligne, a politika, szakpolitika nagy iránymutatása, nagy vonalait nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Látom, hogy az árnyék többé bódít. Ám ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a független elemzés mindig érvényesüljön. Tehát egyrészt a politika nagy irányvonalai, nagy ö, ívei, másrészt a független szakértelem kell, hogy érvényesüljön. Biztosítani kell, és ezzel zárom mondandómat, hogy minden ország egy kezelés alá kerüljön, adjuk most már végre fel a too big to fail elvét, valóban mindenkivel, mindenkire azonok, azonos szabályokat kell alkalmazni, tisztességesen és egységesen. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzésem volna. A transferunió tekintetében, itt ez a léptékre vonatkozott, hiszen van olyan államháztartási kapacitás, amely a Transfer Unió régió közötti megvalósulását megengedi, ahol állandó hitel, adó és hitel felvevő elemek vannak egy-egy országon belül. Ez nem feltétlenül a régiók között. Persze a lépték lényeges, a lépték megválasztása határozza meg, hogy milyen hatások érzékelhetők. De azt nem mondhatom, hogy a transferunió egyáltalán ne volna megvalósítható, vagy, vagy semmilyen mértékben ne lenne célja a kétségvetésnek. Elnök úr, ha már belemegyünk a részletekbe, akkor igen, a jelenlegi költségvetésünk kevesebb, mint 1%-a a GDP-nek, és ez pontosan ezt teszi. Hazám egyik az országnak, amely többet ad be, mint amelyet visszakap, és védem is, mégis védem ezt az álláspontot, így működik a költségvetésünk. Ha olyan uniót akarunk, ahol mindenki a megfelelő visszatérítést akarja, akkor nem fog működni. Ám a fiskális kapacitás az eurózónában, az európai költségvetésért és mellett, amely ciklus ellenes politikákat támogat, ebben mindenki egyetért, 10%-os GNI is lehetne, ez tízszerese volna a mostaninak, és ez nem igen tudom otthon megvédeni. Úgyhogy ennyiben szorítkoztam a transferunióra vonatkozó hozzászólásomban. Jó, de a fiskális kapacitások Tyson jelentésében ezt mondta a parlament, nem a 10%-ról beszélünk most, a parlament kimondta, hogy az uniós költségvetésen belül kell legyen. Tehát a tájsz jelentésben megfogalmazott fiskális kapacitás más, mint az uniós költségvetés. De ebben ugye megállapodtunk, bármint abban a jelentésben. Toirer, kép... nem, nem, Bent Luke. Bocsánat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak és az árnyék előadóknak. Nagyon sok munkájuk van benne ebben, ez látható a módosítók nagy számában is. Mielőtt a jelentésről magáról szólnék, meg a módosítók olvasatából szerzett tapasztalatomat ismertetném, engedjék meg, hogy röviden mondjak valamit a Transfer Unió témájában, amelyet most felvetettek. Helyesen mondta Gáltieri úr, a transferunió egyes elemei az EU, EU költségvetésben benne vannak, ám lényegileg mondható, hogy a transferunió csak objektív, bebizonyítható kritériumokon alapulva működhet csak, ahogy az alapok, mondjuk a regionális fejlesztési alap, vagy a kohéziós alap, vagy az ESA, az szerint osztva fel forrásokat, az infrastruktúra mennyire ellátott, vagy hogy, hogy áll egy régió GDP-je, vagy általában a társadalom biztosítás. Hogyha itt beszélünk transferunióról, amely pénzeket abszolút nem belátható kritériumok szerint ad át, akkor az állam, amely legnagyobb adós, abszolút átadatlan módon működne, és ezt a fajta transferuniót semmiképpen sem akarjuk. Tehát így specifikálom a transferunió kifejezést. Teljesen osztom Eszter de Lange azon bírálatát, miszerint az első része a jelentésnek, tehát a pillanat felvétel úgymond, az állapot felmérés. ugye a cím alapján is két része osztható a jelentés, az állapot felmérés, a másik pedig a kihívások, Nos, ez az első rész áldolgozandó szerintünk. Nincs kézzelfogható elemzése az elmúlt 15 év eseményeinek. Itt nem csak a két és hatos csomagról van szó, a túl és a szexpekről, amely viszonylag kevés tapasztalatunk van, hanem vannak itt bizony gazdaságpolitika irányítási eszközök, meg rendszerek, egyszerűbb szabályokra, támaszkodva a 3%-os deficit és a maximális államadóság meghatározás már 15 éve működnek ezek, ezek nem új fellémények tehát. És ehhez kapcsolódik egy egyre bonyolultabbá váló szabályozási rendszer, amelynek az állapotfelmérése kötelező elvégeznünk. Ez elemzés pedig úgy tűnik hiányzik jelenleg a jelentésből, holott el kell végezni, hiszen ebből lehet majd végkövetkeztéseket levonni, amelyek ezen pillanatfelvétel vagy állapotfelmérés alapján eh, lefolytatott elemzések mutatják majd meg, mi az, ami nem működik, és miért nem működik. Lényegi fontosságú ez tehát, és itt ez hiányzik a jelentésből még, és a módosítók sem teljes mértékben pótolják ezt. A második megjegyzésem a gazdaságpolitikai irányítás perspektívájával kapcsolatos. Itt arra helyezném a hangsúlyt, hogy a gazdasági irányítás rendszeréről kell beszélnünk az eurózónában, vagy az EU egészében, és nem csak válságkezelésről az adott helyzetben. Ám majdnem minden, amit a jelentésben olvashatok, válságmenedzselésről, válságkezelésről szól, tehát a szabályok diszkrecionális rendkívüli alkalmazásáról a rendkívüli gazdasági helyzetben Európában. Ám a szabályok diszkrecionális alkalmazása éppen azt jelenti, hogy nem működnek a szabályok. Tehát megkeresjük a kiútot, hogy mikor nem kelljen, ne kelljen alkalmazni a szabályokat. Holott hozzá kéne igazítani a szabályokat akár a nehéz helyzetekhez is. A szabályok alapvetően tudnék azt a célt szolgálják, hogy kövessék ezeket, és nem azt, hogy vitassuk őket. Ezért zavar rendkívüli módon a jelentésben, és a kompromisszumokban is, amelyek jelenleg forognak, hogy olyan fogalmakat szórnak itt szét, mint például Ugyanakkor egy nagy vitat, vitát kilakítani, egy, úgy inkluzív kell legyen ez. Minden stakeholder bele kell vonni eh, ebbe, hogy angolul mondjam a német fogalmat. Tehát mintha mindez arra törekedne, hogy kiutakat, kibújó, kibúvókat keressünk eh, arra, hogy miért nem használjuk, miért nem igazodunk a szabályokhoz hogyha mindenkit bevonunk a dologba, akkor egy olyan szab eredményre törekszünk, amely ezt mindenkit kielégít, ami csak abból lehet, hogy még több pénzt adunk ki, és hát nem ez a cél. Ezért nem értek egyet az egész jelentés tendenciájával, azzal a törekvésével, hogy mindent egy nagy vita tárgyává tegyünk, minden stakeholdert, minden érintetet vonjunk be, meg ezek a dolgok. Ugyanakkor teljes mértékben osztom Eszter de Lange azon véleményét, hogy természetesen az ownership az az, hogy felvállalható legyen mindenki számára ez, mindenki magának érezze, ez erősítendő, is, ezért kell az, a nemzeti parlamenteket is jobban megjelenteni, az ő ajánlásaikat is, és főképpen azt a célt, hogy a szabályokat be kell tartsa mindenki. Tehát a bírálatom abban áll, hogy itt a válságmenedzselés elemeit keverjük az eurózóna szabályozásával, amely utóbbi a válság után is jóval érvényben kell maradjon. És nem lehet ö, tekintét követelni magunknak, ha nem alkalmazzuk a szabályokat. a szabályok lényeg éppen az, hogy betartjuk őket. Aztán nyugt nem kielégítő szerintem a jelentésben sem, meg a, a, a közeladott kompromisszumokban sem, hogy olyan megfogalmazások bukkannak fel benne, miszerint a bizottság kell javítsa a munkáját, javítani kell a munkáján. Nagyon sok bekezdésben ott áll ez. Szerintem ez nem méltányos bírálata a bizottság munkájának. Ha nem mondjuk meg pontosan nekik, mit csinálnak pontosan jobban. Hiányzik itt is az elemzési rész teljes mértékben. Nem határozzuk meg, hol van az a hiba, amit javítaniuk kell. Vajon a hibát a bizottság értette, a tanács, vagy az eurózóna, vagy olyan hibáról van szó, amely a nemzeti parlamentek számláját terheli. Úgy nagyon egyszerű és olcsó dolog azt mondani, javítani kell a dolgokon. Anélkül, hogy pontosan meghatároznánk ennek miben létét. Ugye ez a fogalom, ez a fogalom is mindenkinek tetszik, hiszen senki sem ellenzi, hogy javítsuk a dolgokat, de lényegét tekintve nem méltányos, és nem visz ez előre. Úgy áll a helyzet, hogy ebben az ebben jelentében nagyon sok intézkedést irányoznánk elő, amelynek nincs igazi alapja, valid alapja, mert nincsenek elemzések. A előre nem eh, kihatásokra vonatkozó intézkedések, fiskális kapacitás, EU kompetenciák meghatározása, kivételi szabályok, a, a, a, a kettő és hatos csomag korrektív karjával kapcsolatban adóharmonizáció, eh, minimálbér szerepelnek ebben az anyagban. Ezekre vonatkozóan nincs érvelhető alap, tehát az a priori álláspontom negatív mindezekkel kapcsolatban, és például az adóharmonizációval kapcsolatban. Ki kéne fejteni ennek, az, milyen érveken áll ez a követelés, hogy az adókat hogyan lehetne harmonizálni az Európai Unióban. Az, aki ezt követeli, nem látja azt, hogy az adó voltak éppen ára a közszolgáltatósoknak és ezek a közteljesítmények vagy közszolgáltatások, amelyeket a, a, a kormányok finanszíroznak az állampolgárok számára, különböznek államról államra, és ennek megfelelően az adóteher is különbözik, vagy különbözhet. Én értelemben az adóharmonizáció eh, a búvó egy, egy, eh, egy helytelen, vagy helytálló gondolat, és a szubszidiás elvét kell alkalmaznunk ebben a témában. Aztán a no bailout záradék a az, hogy egy, egy, egy szabadon burjánzó transferunió jön létre, azt nem támogathatjuk, és ezért is a vonatkozó cikk 152-es cikkben erre, erre gondolnunk kell, ám a jelentésben újra és újra fölbukkan az, a tagállamok felelősségüket egyszer kell, hogy vállalják, és ebben az értelemben nem lesz, nincs szükség transferre. Tehát ez a nem teljesítésiről szóló pontban figyelmet érdemel. Aztán a módosítókban gyakrabban, mint korábban, az adósság fenntarthatóságáról is szó esik, ez az eredeti rendeletben, szövegben is szerepült, ezt fontosnak tartom, hiszen az adósság fenntarthatósága a, a no bailout záradék működtetéséhez alapvető fontosságú. Ám ha jól értettem, Béres asszony, megdöbbenéssel hallottam beszédében, hogy olyan szabályokat akar bevezetni arra az esetre is, hogyha egy állam csődbe megy. Ez persze fontos téma lehet, támogatom, hogy egy rendezett államcsődre vonatkozóan szabályokat kell meghatározni. Lehet, hogy nem jól értettem, vagy nem jól tolmácsolták, ám ettől függetlenül, hogy mondta-e vagy sem, én fontosnak tartom azt, hogy a szabályozás egy része erről is szóljon, és éppen ez hiányzik a szabályrendszerünkből, hogyan lehet egy rendezett államsűtöt lefolytatni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen, Tajrer képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is én is meg szeretném köszönni Pervans Bereznek és az árnyék jelentéstevő kollégáknak, amit mondtak. Egy olyan jelentéssel van dolgunk, amely teljesen egyértelműen egy szociáldemokrata előadó kézjegyét viseli magam. Nem hiszem, hogy ez baj vagy szégyen teljes volna, hogy minden kollégánk, a tisztelt házban ülő kollégánk a saját politikai szemüvegén keresztül látja a kérdéseket. Eszter de Lange, de Lange kollégámat nem akarom ismételni, illetve az előttem szólót sem, hanem csak a liberálisok és demokraták frakciójának szempontjait akarom érvényre juttatni felszólalásomban. Úgy gondoljuk, és a véleménycserében már az első alkalommal is világosá tettük, hogy a legfontosabban az, hogy az Európai Parlament elmúlt ciklusban végzett jó munkájára építsük ezt a jelentést és az áttekintést. Wolf Klinz kollégánk, doktor Wolf Klinz kollégánk vezette azt az adhok bizottságot, amely gazdasági és pénzügyi válság következményeivel foglalkozott, és amely először az ekonnak, majd a plenárisnak javaslatokat tett arra, hogy hogyan lehet a jövőben jobban reagálni. Erre azaz tehát hogyan lehet a szabályozó keretet úgy kialakítani, hogy az eurozónán belül, hogy ez megelőzze a krízisek létrejöttének lehetőségét magyarul mondva a kríziseket. A stabilitási és növekedési paktum megerősítése a hatos és a kettes csomaggal egy sor intézkedést tartalmazott. Eszter de Lange kollégám már beszélt erről, hogy ezek mind preventív, mind korrektív eh, rész, részt jelentettek. Mi úgy gondoljuk frakcióm nevében, hogy eh, a felülvizsgálati jelentés, tehát a beres jelentés figyelembe kellene, hogy vegye, hogy viszonylag rövid idő telt el a jogszabályok elfogadása, a kettős és a hatos csomag elfogadása, és a hatások között gyakran még nem is lehet érezni ennek e két törvény hatását. Tehát, hogyha a gazdaság, a gazdaság tudomány módszertanát alkalmaznánk, akkor el kellene ismernünk, hogy a törvénymódosításoknak egy bizonyos időre van szükségük, amíg hatást gyakorolhatnak, amíg igazi, valid módon, még ha csak empirikusan is bizonyítani. Tudjuk, hogy a kívánt hatásokat elértéke vagy sem. Nos, úgy gondoljuk, hogy a vizsgálati idő meglehetősen, hogy nem mondjam, túl rövid volt ahhoz, hogy megítélhessük, hogy a Six meg Tupac hatásos volt-e vagy sem. Hogyha az egyes krízis és reform országok helyzetét megvizsgáljuk, és az áttekintés, a felülvizsgálat célkitűzése éppen ez is volna, ezért ennek megfelelő módosítókat is benyújtottunk, akkor meg kell állapítanunk, hogy egyes országokban nagyon is pozitív hatásokat lehetett elérni, amelyek a gazdaság irányítás európai keretében vel függenek össze. Ezért módosító indítványunkban igenis utaltunk arra, hogy az tagállamokban az átlagos újonnani eladósoda szintje csökkent. Mégpedig szignifikánsan csökkent. És így tehát a kettős csomag és a hatos csomag elérte kívánt célját, jelesül, hogy megakadályozza a tagállamok újonnani eladósodásának növekedését. Úgy gondoljuk, hogy módosítóinkkal a felülvizsgálat éppen ezen szín szempontjait lehet jobban kidomborítani. Második kérdés. Ez az egész rendszerre vonatkozik. Az általános politikai vitában többször elhangzik, hogy az eurozóna egyes tagállamaiban nehezebbé vált a szociális helyzet a reformok következtében. Nos, hogyha megvizsgáljuk a politikai helyzetet, akkor azt látjuk, hogy egymással kibékíthetetlen politikai és gazdaság politikai értelmezések feszülnek egymásnak. Mi egyetértünk azzal a kijelentéssel, hogy az európai szabályozó rendszer takarékossághoz, austeritáshoz vezetett, de nem gondoljuk azt, hogy ez volna oka, tehát a takarékosság volna a szociális nehézségek oka. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad összekeverni az okot és az okozatot. És ezért úgy gondoljuk, hogy ki kell jelenteni, hogy a valuta unió konstrukcióját nem szabad veszélyeztetni, működővé kell, kell, kell tenni, és ehhez a központi bank függetlensége tartozik. A plenáris vitán, amikor Mário Draghi járt a plenárison, fura fordulatokat vett, veszélyes fordulatokat vett, mert a patkó jobb és baloldalán ülő képviselők szélsőséges támogatást indítottak, indítottak az LKB függetlenség ellen. Ez nagyon veszélyes. Miért független az LKB? Nos, Erről a Maastrichti szerződés és az LKB működéséről szóló szerződés szól. Hogyha valaki ma azt állattaná, hogy kérem fejezze be mondandóját, mondja az elnök, én nem beszélek hosszabban, mint a kollégáim, elnök úr az esélyegyenlőség keretén belül ugyanolyan hosszan szeretnék beszélni, mint egy hasonló nagy frakció tagja, az órára is tekintettem, és legalább 4-5 perc kell, hogy rendelkezésemre álljon, elnök úr. Hát eh, úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich reden kann. Also, nem azt ne arra kértem, hogy ö, harapja el a szavát, és fejeze be mondat közben, hanem kérem, hogy, kértem, hogy vegye figyelembe, hogy például a tolmácsok munkaidei 10 perc múlva lejár. Oh. Ja, ich möchte gerne, dass diese Frage... Folytassa kérem. Tehát azt szeretném, hogy ezt a kérdést tisztázzuk, mert az előadó, meg a többi kollega öm, hosszabban beszélhetett, tehát azt gondolom, hogy akkor viszont a felszólalási időt szabályozunk le, ebben nem tudunk konszenzusra jutni. Na, még egyszer. Amellett érvelek, hogy a jegybank, tehát az LKB függetlenségét biztosítsuk, hiszen ez a függetlenség demokratikus legitimációval rendelkezik, minden nemzeti parlament is legitima és ratifikálta ezeket a szerződéseket. Hogyha azonban most a jegybankot politikai ellenőrzés alá hajtanánk, akkor ez teljesen fittyet hányna, kompromitálna azokat a feltételeket, amelyek kapcsán a Valuta Unió rét, létrejött. A Valuta Uniót nem azon országok hagyománya alapján hozták létre, ahol a pénzpolitikában, hogy is mondjuk, hát eh, lazább szabályok érvényesültek, nem az LKB létrehozásában eh, igenis a szigorúbb fiskális és pénzpolitikát folytató tagállamok Hollandia és Németország a Bundesbank működése volt irányadó. Nos, az eurozóna or, országai voltak éppen, hogyha valaki azt mondja, hogy az Eurozóna országai kölcsönösen egy idegen fizetőt közben adósodtak el egymás irányában, ez téved, hiszen az Eurozóna lényege éppen abban rejlik, hogy az egyes tagállamok stabilitás konforman viselkedjenek, a fizetőeszköz használata során. És felmerül a kérdés, hogyha valaki itten tényleg hazardírozik, és nem tartja be ezeket a stabilitás és növekedési paktumban lévő szabályokat. Ez az a kérdés, amely a politikai vita homlok terében áll, és mi, a liberálisok és demokraták frakciója e kérdést nagyon fontosnak tartjuk. A múltban a tisztelt ház azon a véleményen volt, hogy a szigorúbb szabályok a makrogazdasági stabilizáció egyes eszközeit is szükségesé teszik, de ugyanakkor nem gondoljuk azt, hogy mindez egy teljes harmonizációhoz, egy teljes központosításhoz kellene, hogy vezessen. Nem. Inkább úgy gondoljuk, hogy az európai stabilitási mechanizmusról szóló szerződések fontos irányba tett lépésnek tekintendőek, de nem szabad megfeledkeznünk a reálgazdaságról sem és meg kell vizsgálnunk a versenyképességet az egyes tagállamokban. Ez a kulcsa annak, hogy a növekedés és foglalkoztatás útjára terelhessünk a gazdaságokat. Ennyit akartam mondani, de kérem az elnököt, hogy a jövőben igen fontos téma ö, vitája során biztosítsa, hogy a frakciók azonos esélyjel rendelkeznek a felszólalás során. Köszönöm. Köszönöm szépen, igyekszem majd. Marisa Matthias a következő. Köszönöm. Igyekszem rövidre fogni. Azt hiszem jó gondolat, hogy biztosítsuk azt, hogy mindenki időben hozzászólhasson, mindenki elég időt kapjon, és szervezzék meg úgy, hogy a tolmácsok munkaidét is betartsák. Úgy gondolom, hogy pontosan ki kell, el kell ezek mi történik, és a gazdasági kormányzási keretét is úgy kell meghatározni, hogy ez működjön. Egyetértek az előző hozzászólókkal abban is. Meglep az, hogy a six-pack és a two-pack felülvizsgálatát kellene elvégezzük. Szerintem mindenről átfogó véleményt alkottunk, megfelelkezve arra, hogy mi a voltak éppeni feladatunk itt. Szerintem elég jó eredmények születtek ahhoz, hogy értékelést végezzünk, leltárt vonjunk. Három fő területet jelöltünk meg. Egyrészt a gazdasági kormányzás nem működik, az elfogadott keret nem működőképes, szigorúbbak kell legyünk, erőteljesebbek kell legyünk a szabályok betartatása érdekében, a szabályok alkalmazásában. A jelentéstevő beszél a negatív hatásairól azon jogszabályoknak, amelyek e területen születtek, és a szabályok alkalmazásának mikéntjéről. A szabályok értékelésért most nem tudok belebocsátkozni, erre nincs itt ehhez idő. Ám minden esetre világosan látható, hogy eredmények születtek. A keret értékeléséhez, átfogó értékeléséhez a lejegyzett és megállapodott hatások értékelésére van szükség. Vannak állatagállamok, ahol nagyon szigorú értelemben alkalmazták rugalmatlanul a szabályokat, és látható milyen eredményeket hozott ez akár rövid távon. Tehát a jelentés első része inkább foglalkozik ezekkel, mint a második. Szerintem bizonyos elemekben van lehetőség kompromisszumra. A makrogazdasági eljárást tekintetében is a jelentéstevő különbséget tett azon hit adósság mellett, között, amely azért került fel, gyülem, azért gyülemet fel, mert hogy a gazdasági helyzetét fenntartsák egy országnak, és a más jellegű adósságok között. Mindezek mellett a jelentés második részében erőfeszítéseket tennek a, tesznek arra, hogy a gazdaság irányítás rendszerét megerősítsék. Ez egy olyan erőfeszítés, amely jó irányba mutat és segíthet kirajzolni a kompromisszumot. De ugyanakkor az egész um, művelet, az egész felülvizsgálat következtetéseit is ez alapján lehetne levonat, levonni, hiszen nem értek egyet, de semmiképpen sem értek egyet azzal, hogy csökkentsük a mm, trojka fellépésének katasztrofális következményeiről mondottakat. Ezt ki kell domborítani a szövegben. És vannak persze olyan részek a felülvizsgálatban, amelyek a gazda, európai gazdaság jövek, jövője tekintetében optimista kijelentéseket tesznek, helyes ez, de csak úgy tehetjük-e meg ezeket a kijelentéseket, hogyha a trojka által tett és előírt intézkedések szociális és gazdasági hatásairól is beszélünk. Hiszen az Európai Unió gazdasági működését meghatározzák ezek a tapasztalatok. És teljes egészében visszautasítom az előttem szóló kollega kijelentését, miszerint, hogy az Európai Parlament tartózkodjon attól, hogy, ne, hogy politikai orientációról tegyen kijelentéseket, és kizárólag az eljárási kérdésekről beszélünk. Nem, nem, mi egy politikai intézmény vagyunk, az a feladatunk, hogy a politikai értékelést alkalmazzunk, és politikai következtetéseket tegyünk. Nem csak azért vagyunk itt, hogy az eljárási kérdésekhez szóljunk hozzá. Nem értek tehát egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ilyen visszafogottak legyünk. Nem, nem ezért vagyunk itt, nem ezért választottak bennünket ide. Mindazon köszönöm az előadó erőfeszítéseit, igyekezett a mi felvetéseinket is megjeleníteni a módosító indítványokban. Úgy gondolom, hogy kirajzolódik itt az együttműködés lehetősége, kompromisszumokat találhatunk. Amely kompromisszumok, ahogy fentebb mondtam, az egész csomag eredményéről kell, hogy szóljon. Köszönöm. Ernest. Köszönöm. Ernest Utesson. Én is köszönöm a szót, és köszönet az előadónak a végzett munkáért, hogy megpróbált az árnyékjelentés készítők között megállapodást létrehozni. Ez nagyon fontos. Hiszen a vélemények eltérőek, és a kompromisszum kialakítása egyáltalán nem könnyű. Ami a kompromisszumos módosító indítványok második részét illeti, nagyon mhm. érdekes felvetések találhatók ezek között. megfogalmazódik az is, hogy közös kormányzási rendszerre van szükség, és egy közös alapra. Az árnyékjelentés készítők ülésén felvetődött ez is, hogy az eurozónában a jövőt illetően ez alapvetően fontos. Én is el szerettem volna mondani, még mielőtt az eszmecserére sor, sor kerül. Ha nincs pénzügyi mechanizmusunk, az aszimmetrikus sokban szenvedő kisegítésére lehetetlen lesz a megoldás. De gyakorlatilag a csere mechanizmusok és egyebek következtében csak több adóság halmozódik fel. Ez ördögi kör, és ezzel sem megy megyünk. Úgyhogy nyilvánvaló az alapján, ami az elmúlt néhány év során történt, hogy rossz volt a kialakított rendszer, ezért alapvetően fontos, hogy a fiskális kapacitásunkat európai szinten növeljük, hogy legyen jövőnk ha azt szeretnénk, hogy az eurózóna megfelelően működjön, akkor kétségtelen tenni kell valamit. Azt hiszem, ebben egyetértünk. Még akkor is, hogyha különböző gazdasági teóriákat képviselő iskolákba jártunk. a jövő, illetve az eurozóna jövőjét tárgyaló részhez, ennyit szerettem volna mondani. Nos, az is fontos, hogy most mi történik. Tudom, vannak olyan kollégák, akik a szabályok szigorúbb betartását szeretnék, és azt mondják, hogy ez korábban nem így volt, elképzelhető, ugyanis vegyük a recessziót. a rugalmasság is alkalmazásra került, de ez úgynevezett exposed rugalmasság volt, amikor elismerést, elismerték azt, hogy más nem lehetett tenni. Proaktívabb intézkedésekre van szükség. Későn ismertük fel, hogy ezek a szabályok nem igazán ö, érték el a célokat. Ami az adóság, a deficit kérdését illeti, itt is van tennivalónk. Úgyhogy vagy fel, tehát ne tartsuk meg ezeket a szabályokat, nem elegendő mindez. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, ami nem működött eddig, és anticiklikus politikákat kell bevezetnünk, amelyek a jobb fiskális kapacitást eredményezik majd. Tehát az anticiklikus intézkedések vonatkozásában teljesen nevetséges, ami itt áll. Vizsgáljuk felül a szabályokat, kritikusan elemezzük, hogy mi történt korábban, ez kulcsfontosságú. de meg fogjuk ezt vitatni az előadóval, már korábban is így volt ez. A strukturális reformok között is vannak olyanok, amelyeket nem feltétlenül tudunk elfogadni. Vannak olyan intézkedések, amelyeknek katasztrofális hatása volt úgy gondolom, hogy az igen negatív szociális hatásokon túl kell mennünk, ezt valaki szintén megemlítette. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi vezetett a recesszióhoz. Tehát nagyon érdekes dolgokat vetett fel az előadó, amelyekkel egyet is tudunk érteni. Először is a makrogazdasági egyensúly hiányi mechanizmusok, a MIPS a deficites, illetve a többlettel rendelkező országok kérdése. Még nagyobb a különbség, mint ami itt feltüntetése kerül. Meg kell néznünk a táblázatot, elnök, nem, nem beszéltem tovább, mint a többiek, és hadd fejezzem be, mondja a hozzászóló. Elnök, nem vagyok benne biztos. Elnök úr, 30 másodperc is befejezem, csak egy dolgot szeretnék még elmondani. Ami az adóságot illeti, ez is nagyon érdekes dolog. a bailout célú, illetve az egyéb fajta adóság közötti különbség. Az első kategóriájú adóságot csökkenteni kellene. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes felvetés, és ezt meg kellene vitatnunk. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. És végezetül csak annyit, hogy figyeljünk oda azokra a kérdésekre, amelyeket semmitképpen nem tudunk elfogadni a jelentésben. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Marco Valli árnyék jelentéstevő nevében szólalok fel, sajnos nem tud itt lenni, mert a kokobuban van dolga. Igyekszem én is rövidre fogni magamat, és ezért csak egy-két általános észrevételt teszek. Köszönöm az a jelentéstevőnek a munkáját, de se számunkra még távolról sem elegendő mindez, amiről a szöveg mond. Távolról sem kielégítő, azért, mert egy, nem egy alapvető elemzésből indul ki, túlon túl is még a rugalmasságra teszi hangsúlyt, a keret értelmezését hangsúlyozza, de nem hangsúlyozza, hogy maga a keret nem működik, és a keretet kell megváltoztatni. Ezért tehát teljes egészében ellenezzük azt a gondolatot, amely a meglévő szabályok további rugalmasság, rugalmassá tételére koncentrál. Nem, maguk a szabályok nem váltak be, nagyon súlyos a krízis, és nem állták meg a helyüket. Ezen felül nagyon kritikusak vagyunk a vélelmezett rugalmasság alkalmazása tekintetében, amikor ezeket csak azon tagállamok kapcsán alkalmazzák, akik a paktum megelőző intézkedéseit alkalmazzák. Nem, hiszen ha ezt a megközelítést alkalmazunk, akkor voltak éppen tovább növeljük a különbséget az unión belül a tagállamok között. Mi sokkal inkább arra tettünk javaslatot módosítóinkban, hogy egy olyan mega megközelítést alkalmazzunk, amely teljes egészében áttekintené a szabályrendszert. A stabilitás és növekedési paktumot, a tupeket és a sixpacket, és a fiskál komplex teljes megszüntetésére teszünk javaslatot. Unilaterálisan egy-két tagállam már meg is szüntette a fiskál kompaktot. Úgy gondoljuk, hogy ezen tagállamok lépései jó irányba tett úton járnak, hiszen itt voltak éppen egy pénzügyi aberrációval van dolgunk a fiskál kompakt esetében. Az én frakcióm meglehetősen kétkedő, szkeptikus a tekintetben, hogy a Juncker terv tényleg képes-e annyi beruházást összegyűjteni, miről beszél, és növekedési pályára állítani az európai gazdaságot. Tehát arra van a szükség, hogy a tagállamok beruházásait, a kutatás és fejlesztésre irányuló beruházásait igenis számoljuk be a deficit ezzel tudnánk az unió makrogazdasági trendjén változtatni és egy növekedési pályára állítani a reálgazdaságot, így ad, adhatnánk bizalmat a magánágazat számára, így nyerhetnénk meg a magánágazat, a magánberuházók bizalmát. Úgy gondolom, hogy e kérdésről érdemes elgondolkozni. Van itt még egy pont, amely számunkra alapvető jelentőségű, mégpedig az, hogy széles körűen elemezzük a szociális paktum a fiskális szakpolitikák szociális kihatását. Ezért tehát a mennyiségi szociális indikátorokat kell elemezni, amelyek igazi, igazán segítik feltérképezni a helyzetet. Van itt még egy további észrevétel, több megjel észrevételt szeretnénk látni az elszámoltathatóságról arra van szükség, és ezt kellene kidomborítani, hogy demokratikus ellenőrzés alá vonjuk ezeket az intézkedéseket. Ezt a görög választás eredményi is erre sarkallanak bennünket. Ráadásul, és erről is szól módosítunk, a parlamentet jobban be kell vonni a folyamatokba, amely, nem győzzük ezt kellőképpen hangsúlyozni, ez egyetlen Európai Uniós intézmény, amelybe közvetlenül választják meg az állampolgárok a képviselőt. Ezen felül hiányzik még egy számítás is a felülvizsgálat során, amely a, struk- a költségvetési eh, strukturális igazítások számítására vonatkozna. Már ma sem tudjuk előre megmondani a pontos GDP-t, illetve a GDP arányos eh, vetületeket, hát hogyan tudhatnánk ezt a jövőre vetítve megmondani, hiszen a mai GDP számok sem teljesen megnyugtatók és kiszámíthatók. Éppen ezért tehát a tagállamokkal szemben támított költségvetési elvárásokat módosítani kell. Utolsó észrevétel, és már zárom is mondandómat, elnök úr, Nagyra értékeljük a jelentéstevő asszony erőfeszítéseit, hogy egy-két kis lépést tegyen a kompromisszum irányába, értékeljük ezt, látjuk. Például, hogy nagyobb hangsúlyt igyekszik fektetni a deficit surplusra, vagy többlet kérdésére, mondjuk Németország kapcsán, és a bizottságot is megkérdeztük, erről a kérdésről, tehát a németországi többlet kérdéséről, hiszen éppen a tagállamok költségvetésében mutatkozó különbségek növekedése jelent egy komoly veszélyt minnyájunk számára. Még egy pontot ki szeretnék emelni, ez pedig az, hogy az pénzügyi ágazat, a pénzügyi ipar szereplőit jobban be kellene vonni a krízis költségeinek finanszírozásába, fedezésébe. Ezek tehát az irányok, amelybe frakcióm szeretne haladni, igyekszünk pozitívan hozzájárulni a tárgyalásokhoz, de hogyha nem történik változás ebbe az irányba, akkor semmilyen módon nem tudjuk támogatni a szöveget. Köszönöm szépen. Spontán felszólók. Kérem, csak egy percet szóljanak hozzá. Marias képviselő az első. Köszönöm szépen. Egy percem van, egy nagy gondolatot fejtenék ki. Ez pedig a 22-es, 23-as módosítóra vonatkozik. Az összeférhetetlenség és az Európai Központi Bank működése. Az LKB nem lehet monetáris hatóság egyrészt, másrészt meg a trojka tagja egyes országokban. Ez a két szerep nem összeférhető január, 2015. január 24-én a bíróság hozott egy, egy ítéletet, illetve egy nyilatkozatot. A rákövetkező kedden pedig mi a plenárison elfogadtunk egy véleményt ezzel kapcsolatban. Legyünk tehát tekintettel erre a két elemre, különösen a bíróság véleményére, mi szerint az LKB e nem szervezhet olyan tervékenységet, mint a QE, vagy a quantitative easing, vagy, vagy konkrét transferek. Ezek fő, jelentős monetárpolitikai eszközök és lépések, és nem engedik meg ezekben a döntést akkor, hogyha ugyanaz az intézmény a trojka aktív szereplője. Ezek nyilvánvaló összeférhetetlenségek, e, esetek, tegnap Drági úrnak nem tudtam feltenni ezt a kérdést, azt, hogy az LKB mikor lép ki a trojkából, annak érdekében, hogy a Bíró, Európai Parlament és a Bíróság ítéleteit neked követelésének megfeleljen. Köszönöm. Angolul beszélek, hogy gyorsabb legyen. Ami a helyzet leírását illeti, szerintem vissza kell mennünk a, a kiinduló pontokra, a verseny belső piacon egyenlő felek között kell történjen e, e, egységes devizában, de sosem fog konvergencia vezetni, ez nyilvánvaló. És megegyezik az Európai Bizottság elemzésével is, amely jó TEN címet viseli, ezért javasoltuk a monetáris unióval kapcsolatos javaslatot a Valori csoport részéről, szerint 5%-os lenne a GDP 5%-ára állna a költségvetés. Úgyhogy ne a valóságra koncentráljunk, és ne egyszerű szlogenekre, hogy ne legyen transferunió meg e félékre. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mi nem működött, ám hogyha megnézzük a trojka javaslatait a kiigazításra vonatkozóan egyes országban például a 2%-os GDP kiesés esetén látható, hogy 7%-ra jutunk, hogyha 4-5-től 25-ig. Látható, hogy lehet, hogy rosszak ezek az ajánlások a tapasztalatok fényében. Befejezem. Luka úrnak, Luka úrnék válaszolnék. Egyetértek, hogy az adók célja végső soron az, hogy az állami kiadásokat finanszírozzák, ezért nem érthető, hogy hazámban például, hogy hogy amikor a szolgáltatások nem működnek, és a nyugdíjakat csökkentik, a 20 és a legnagyobb, 20 legnagyobb cég nem Portugálban fizeti az adóját, hanem Hollandiában 19 ezek közül, mert igenis van adóverseny, csak nem úgy, ahogy önök áldozolják. Köszönöm, Anne Mansur. Köszönöm, elnök úr ki kell fejezzem, hogy a jelentés jelenlegi formádában teljes mértékben elutasítható, egyetértek Luke úrral, nagyon pontosan megindokolta, miért kell elutasítani. Az Európai Unió 28 különálló gazdaságból áll, ezeket persze a belső piac összeköti, ám a gazdasági irányításban nem egységesek, és minden tagállamnak megvan a saját költségvetési joga, és ennek teljes mértékben nem lehet átadni egy központnak, nem lehet politikai unióra jutni. Ezt Kelet-Európában már kipróbálták, ott nem sikerült, így sincs vele szükség. Thank you. Article 119. Köszönöm. Köszönöm. A 119 cikk másról beszél, ugyan nem erről, amiről ön, de erre most nincs idő, Pervans Beresé a szó. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm. Egyértelmű, hogy mennyire fontos ez az eszmecsere, és hogy mennyi munka van még hátra. Megint csak sok minden hangzott el a diagnosztikáról. Meglep, hogy nem igazán értik, mi van a jelentésben, mert az áll benne, hogy mi a helyzet az eurózónában. Odafigyeltem a kollégára, aki azt kérte, hogy térjünk vissza a munkára. Krisz professzor, nagyon örülök, mert az akkori előadó az ön ö, kollégája volt, megbeszéltük, hogy milyen legyen a diagnosztika, ki nem olvassa el, hogy mit írtunk akkor közösen. Nem tudok mindenkinek válaszolni, azonban két-három dolgot kiemelnék, amik jelentősek. Ami a rendkívüli körülmények előre láthatatlanságát illeti, az egyes kompromisszumra hívnám fel a figyelmét, mert ebbe benne van, úgyhogy nem igazán értem, hogy mit mondott. Ha csak nem keverte össze az unusual eventet és az extraordinary circumstances. Ami a fiskalitás kérdéseit illeti, örömmel térek vissza rá, szerintem biztos találunk megoldást. Toyrer úr, azt gondolom, hogy a negatív hatások kérdése és a tagállami politikák kérdését újra kell értékelni. Kérem, ezt közelről vizsgálja meg. Kicsit megdöbentem, meg kell, hogy mondanom, kedves kollega, ahogyan értékelte azt az elképzelést, hogy azok a kompromisszumok, amelyeket felvetettem a szocialistákig. Mert végül is azon alapján, amiből kiindultunk, és ami, ahova eljutottunk, szerintem óriási utat jártunk be. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a következő árnyékjelentés készítői ülésen ön is értékelni fogja ezt. A központi bank függetlenségi garanciáját sokan emlegették. Egyetlen egy elemet sem láttam, sem a jelentésben, sem a kompromisszumokban, amelyek ezt a függetlenséget sértenék az egyetlen utalás a függetlenségre olyan kérdés, amelyet görög kollégánk vetett fel, és önök ezt törlik. És pontosan a központi bank függetlenségének tiszteletbetartása érdekében és a főügyész kérdését illetően, amikor is a központi bank egy megfelelő programot követ, nem lehet része a kiigazítási programnak. Úgyhogy a függetlenség tartása érdekében azt gondolom, hogy ezt a javaslatot lehetne támogatni, amit megfogalmaztam, tehát hogy a bizottság csak megfigyelő legyen, nem pedig a gazdaságpolitikák kialakítója. Hát nincs időm részletesen válaszolni minden felvetésre, és értem, hogy a megelőző és korrektív ágakat, illetően az országok manőverezési lehetősége területén van még tennivaló, akár csak a többlet kérdésében, de számítok mindenkinek a jó indulatára, hogy sikerre járjunk, hogy a koordinátorok által és a koordinátorokkal együtt meghatározott határidőt tiszteletbe tarthassuk. Köszönöm szépen! Köszönöm! Igen, intenzív vitát folytattunk, egyértelműen szükség van még bizonyos lépésekre. Én magam is hozzá szerettem volna szólni, de nem volt rá idő, úgyhogy majd ezt bilaterálisan fogom megtenni az előadó asszonynal, hogy megbeszéljük, hogy ami olyan nagy különbségnek tűnt ma, végül is nem olyan nagy nehézségbe ütközik ezek közelítése. Ami azt az optimizmust illeti, hogy a parlament széles körül támogatást élvező álláspontot tud kialakítani, és hogy remélhetőleg konstruktívan ennek érdekében dolgoznak majd a különböző frakciók, figyelembe véve azt is, amit az elnökök értekezetén mondtak, hogy a négy elnöki munkát figyelembe vegye a parlament, és nyilván ők is figyelembe veszik a mi jelentésünket, úgyhogy így lesz rá lehetőség, hogy konstruktívan együttműködjünk a jövőben, és olyan álláspontot alakítsunk ki, amely természetesen megfelel annak, amire már gondoltunk a korábbiakban, a Beres jelentés, a Tyson jelentés kapcsán, de nyilván új elemekkel kiegészítve, mert már 2015-öt írunk. Nagyon köszönöm, mindenki tudja, hogy hogyan tovább. Április 14-én szavazunk valószínűleg az Ekonban, úgyhogy kérem a tárgyaló feleket, folytassák a mostani munkát ezen eszmecsere alapján. Nagyon köszönöm, lezárom az ülést, délután háromkor folytatjuk uh, a munkát, kérem időben legyenek itt, mert egy következő nagyon fontos eszmecserét folytatunk Hill biztos úrral. Köszönöm szépen.